So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megkezdjük akkor a szakbizottsági ülésünket, jobban mondva folytatjuk azt, és természetesen nagy örömömre szolgál, hogy az új kereskedelmi biztosunk Phil Hogan most első alkalommal jár itt az INTA szakbizottságban, hogy megbeszélje velünk a kereskedelem politika prioritásait. Ez pedig a, az úgynevezett strukturált párbeszéd keretében zajlik a Parlament és az Európai Bizottság között, ahogyan az egyébként a keretmegállapodásunkban is szerepel, és az tulajdonképpen egy folyamatban lévő tapasztalat, egy alakuló tapasztalat, hogy hogyan struktúráljuk ezt a párbeszédet, vannak jó és rossz tapasztalataink. A legjobb tapasztalatunk az, hogy a biztos most itt van velünk, szemtől szemben beszélgethetünk, és megoszthatjuk egymással gondolatainkat. Természetesen ebben a struktúrált párbeszédben arra kell összpontosítanunk, hogy miben áll a kereskedelmi stratégia, mit terveznek a jövőre vonatkozóan, a jogalkotási és a nem jogalkotási javaslatok tekintetében, kereskedelmi megállapodások tekintetében, valamint a civil társadalommal, a parlamenttel folytatott párbeszéd terén. Tehát a jogalkotási javaslatok, illetve kereskedelmi megállapodások mellett milyen egyéb tényezők vannak. És egy kis házi feladatot is adtunk önnek, amikor a meghallgatásra készültünk fel, úgyhogy ezt a jövőben a kereskedelem stratégia formájában majd ellenőrizni is fogjuk. Nagy feladat ez, de természetesen elég sok időt adunk önnek arra, hogy elmagyarázza a stratégiát. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek önökkel. Az volt a legfontosabb célunk, hogy ma megosztam önökkel a 2020-as munkaprogram legfontosabb szempontjait, és ez a munkaprogram is természetesen a meghallgatásommal összhangban áll. Sikerült a házi feladatot szerintem jól teljesíteni a környezetvédelem terén, illetve egyéb területeken egyaránt. És azt is remélem, hogy meg tudom mutatni önöknek, hogy a tágabb környezet mi, a tágabb kontextus, hiszen tudjuk, hogy nagyon változékony a jelenlegi helyzet, nagyon sok bizonytalanság van. Ez a stabilitást és az előrejelezhetőséget nagyon komolyan befolyásolja. Ebben a környezetben igyekszünk a tisztességes szabályok és a multilateralizmus mellett kiállni hozzá kell járulnunk kereskedelem formájában, illetve a kereskedelem eszközével az egyéb nagyobb célokhoz, mint például a zöld megállapodás. Gondolom, hogy nem akarják tőlem azt, hogy minden a teljes munkaprogramon végigmenjek, de először is a VTO megmentésére szeretnék nagy hangsúlyt fektetni, illetve a VTO reformjával kapcsolatos tágabb, szélesebb körű javaslatot is ismertetnék. Ugyanis a 12. WTO miniszteri konferencia Nurszultánban júniusban kerül megrendezésre, és szeretnék önökkel eszmét cserélni arról, hogy a reformot mi miben látjuk, azt remélem, hogy sikerül majd a lendületet megőriznünk még a júniusi konferencia előtt is. Tehát igyekszünk támogatást kiépíteni, hogy a WTO és a feleviteli szerv szerepkörét megőrizzük, Davosban is szó esett erről egyébként, hogy ezt az agendát figyelembe vegyük és tartsuk magunkat ahhoz. Kollektív megoldásra van szükség, és az Európai Unió ebben vezető szerepet játszhat. Genfben a tagországokkal szeretnénk megosztani azokat az elképzeléseket, amelyeket ezzel kapcsolatban megfogalmaztunk, és a miniszteri konferencia során pedig, illetve azt követően konkrét javaslatokat fogunk megfogalmazni. Kozmetikai változásokon túl mutató változásokra van szükségünk, ugyanis nagyon komoly strukturális változásokra van szükség. És a nem hatékony szabályokat frissíteni kell, illetve új szabályokat kell létrehozni. A WTO programja az ipari támogatások, illetve a kényszerített technológia átadás, illetve a vitarendezési folyamat, a többoldalú megállapodások rendezése, illetve a fejlesztés és a fenntarthatóság témáival szeretnénk ebben foglalkozni. És igyekszünk a vto ban rejlő lendületet megőrizni. Nézzük akkor a külső támogatásokat, a külföldi támogatásokat, hogy ez milyen hatással jár, lehetőségeket biztosít ez arra, hogy egyenlő lehetőségeket teremtsünk, és ez a 2021-es folyamatot is befolyásolja. Keményebb kereskedelmi környezetre kell felkészülnünk, és hogyha erre nem készülünk fel, akkor nem fogunk készen állni, tehát le fognak minket előzni. Ez a két pontos prioritásom, persze nagyon sok más terület is van a 2020 utáni időszakra vonatkozóan a legfontosabb kapcsolatok kezelése is ide tartozik. Az Egyesült Államokkal igyekszünk pozitív kapcsolatot kiépíteni, von der Leyen asszony is erre törekszik az amerikai kormányjal, és Trump úr, illetve von der Leyen asszony között is volt egy találkozó Davosban, technológia, energia fontos témája ezeknek. Washingtonban két alkalommal jártam az elmúlt hetekben, annak érdekében, hogy egy pozitív agendát tudjunk előmozdítani, közös kihívásainkkal két oldalú, illetve globális módon egyaránt, és a meglévő mandátumok keretében is tárgyaltunk. A mezőgazdaság egy másik fontos téma, amivel foglalkoztunk, meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk majd együttműködni és hogyan tudunk esetleg egy olyan intézkedéscsomagot összeállítani, ami a jelenlegi mandátumok keretében is tud működni, illetve előbbre viszi a kapcsolatokat. Egy másik téma, ami egy differenciáltabb módon működik, ez a Kínával való kapcsolatunk. Március végén lett volna egy találkozónk Pekingben, most nem tudom, hogy lesz-e, sor kerül erre, valószínűleg nem. Biztosítanunk kell az Európai Unió érdekeit, a harmadik piacokkal való kapcsolataink versenyképességét, Kínát is beleértve, Szingapúrral, Japánnal, Vietnámmal kötött megállapodásainkra szeretnénk építeni, ugyanis, hogyha ezen a területen sikeresek voltunk, akkor van mire építeni. Most a Vietnám-EU megállapodást szeretném ezek közül kihangsúlyozni. Ugyanakkor viszont egyéb szakpolitikai területekhez is hozzájárul, különös tekintettel az éghajlatváltozásra, és megnézzük, hogy az ezzel kapcsolatos célkitűzéseket hogyan tudjuk elősegíteni, például a párizsi megállapodás kötelezettségvállalásaival, illetve a jövőben a kereskedelmi megállapodásainkkal. Megnézzük, hogy hol van szükség új kereskedelmi eszközökre. És hogyha megnézzük például a border adjustment mechanizmust, akkor azt láthatjuk, hogy egy árnyaltabb kereskedelem kép, kereskedelmi képet kapunk. Hozzá kell járulnunk a kereskedelem segítségével a fenntarthatóbb világ kiépítéséhez. A kereskedelem politika tekintetében a megállapodásaink multilaterálisak, nem csupán a környezetvédelem, hanem munkajogok, emberi jogok és egyéb témák tekintetében is hasonló összefüggést lehet a kereskedelem és a jövőbeli iparpolitika között. A bizottság már kidolg, éppen kidolgoz az ezzel kapcsolatos szakpolitikai anyagot. Azt nézzük meg, hogy ezeket hogyan lehet összehozni, ezeket a tényezőket, és ez a kontextus egyre fontosabbá válik abban, hogy a nyitottság, a multilateralizmus, a környezetvédelem, a kölcsönös nyereségek tekintetében lépjünk előre szoros figyelemmel kísérjük a nemzetközi közbeszerzési eszköz tekintetében. Nem tisztességes, hogyha a belső piacunkat meg kell nyitnunk mások előtt, és nem kapunk cserébe semmi. Ezért igyekszünk ezzel kapcsolatban keményebben felélni, fellépni. Ami a végrehajtást illeti, a kereskedelemvédelmi eszközöket hatékonyabban szeretnénk kihasználni, a végrehajtási rendeleteinket felülvizsgáljuk, ahogyan tudják, nem csak az Egyesült Államok és Kína, hanem az Egyesült Királyság tekintetében is. Hiszen a mandátumnak egy nagyon fontos szempontja az, hogy a vezető kereskedelem végrehajtási hivatalnok szerepét megerősítsük, ez a bizottságon belül, egy főigazgatóságon belül fog működni, külön struktúrával, külön munkatársakkal, személyzettel, és az lesz a feladata, hogy a különböző standardjainkat tudja képviselni a kereskedelem politika terén, ellenőrzi majd a kereskedelemvédelmi eszközzel foglalkozó főigazgatókat, illetve a tagállamokkal és az érdekelt felekkel tartja a kapcsolatot. Az érdekelt felek és a társadalom bevonása is ide tartozik. Ez pedig egy szakpolitikai dolgozat formájában fogjuk majd közé tenni az elkövetkező hetekben, valószínűleg majd akkor is találkozom. Úgyhogy majd érdeklődve várom az önök ajánlásait ezzel a szakpolitikai dolgozattal kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy hallgassuk meg egymást. Azt gondolom, hogy a nyitottság az egy két irányú út, és nagyon fontos, hogy eh, ahogy a Malmström biztossal is tették, együttműködjünk a jövőben a kereskedelem politika terén, illetve, hogy megosszuk egymással a szükséges dokumentumokat, nyilvánosságra hozzuk az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, ugyanis ez hozzájárul ahhoz, hogy kiépítsük a bizalmat, és a továbbiakban is így szeretnék dolgozni. Ezért jelentettem be tegnap, hogy új kezdeményezéseket szeretnénk tenni. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kérésére a bizottság meg fogja osztani a dokumentumokat a tárgyalásokról, ez a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokra vonatkozik, illetve azt is fogom javasolni a kollégiumnak, hogy például az ajánlásokat, jövőbeli megállapodásokra vonatkozó ajánlásokat is tegyük közzé, Például már egy hasonló dokumentumcsomagot megosztottunk a nyilvánossággal, illetve a szakbizottságok jelentéseit fogjuk meg konkrétabb megállapodásokkal kapcsolatban megosztani, ugyanis ez növeli az átláthatóságot, a kritikus kereskedelemvédelmi eszközbizottságának anyagait. Figyelembe kell vennünk természetesen a tárgyalások bizalmas jellegét alkalmanként, ugyanakkor, amikor csak tehetjük, akkor támogatni fogjuk azt, hogy ezeket a dokumentumokat megosszuk a nyilvánossággal, hogy értesüljenek arról, hogy mit is teszünk a kereskedelmi tárgyalások során. Átláthatóbbá tesszük így a kapcsolatainkat. Tehát ez az a néhány ötlet, amelyről korábban is beszámoltam, azt gondolom, hogy az átláthatóság önmagában nem elegendő, az emberekkel beszélgetni kell. Az Euróbarométer azt mutatja, hogy az Európai Uniós kereskedelem politikát támogatják az emberek, de kétségeik és félelmeik is vannak feladatunk, hogy ezekre reagáljunk. És más e, események során is szeretnénk kapcsolatot tartani az emberekkel. Például nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament részéről is aktivitást tapasztaltam, a képviselők és az intézmények részéről egyaránt. Úgyhogy elnök úr, tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm, most várom a párbeszédet. Tökéletes, köszönöm biztos úr. Ami az átláthatóságot illeti, néhány plusz jó hírt kap. Azt gondolom, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú abban, hogy stabilizált támogatást nyerjünk a kereskedelem politika terén. Először is a frakcióknak fogom megadni a szót, négy percben kapnak szót majd. A néppárt az első, wober úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr, hogy csatlakozott ma a szakbizottságunkhoz. A kérdésem Elsősorban a WTO elkereskedelemmel kapcsolatos tárgyalásaira vonatkozik. Tud-e minket tájékoztatni a múlt heti tárgyalási fordulóhoz, sikerült-e előrelépést elérni, a bizottság mit tesz most, és hogyan használják fel a miniszteri találkozóik rendelkezésre álló időt ezen a területen. Tud-e mondani néhány szót arról, hogy ha, hogy a múlt heti eredmények előre tudnak-e jelezni bármit a jövőről, hogy mi lesz majd a következő tárgyalási fordulóban, hiszen ez sokkal izgalmasabb lesz, amikor az adatfolyamatokról, illetve a kiberbiztonságról lesz szó. Illetve nagyjából ugyanehez a témához kapcsolódva kérdezném, hogy lát-e bármilyen párhuzamot a digitális szolgáltatásról szóló törvény, illetve a WTO elkereskedelemmel kapcsolatos tárgyalásai között hogyan tud együttműködni a többi biztossal ezen a területen. Köszönöm, ennyi lett volna. Köszönöm, mondja az elnök az SND nevében Kathleen van Brand. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött. Nagyon fontos, hogy eszmét tudunk cserélni az ön prioritásairól, illetve az INTA bizottság prioritásairól egyaránt. Szerettem volna felvázolni a következőt. Ez a végrehajtásról szól, a lehetséges egyetértésről, illetve a lehetséges új kereskedelmi és befektetési megállapodásokról. Soknak tűnik ez, de nem annyira. Hollandiában a múlt héten a SETA jóváhagyásáról tárgyaltunk. Ön erről egy hosszú levelet írt, azt hiszem a holland kormánynak, a holland parlamentnek, és két dolog nagyon megérintett, és azt hiszem, hogy ez a jövő szempontjából nagyon fontos. Mind kettő a vita lényegére mutat rá. Először is minden, ami a befektetés védelemtől, tehát hogy az ISDS-től az ics ig elmozdulni, de ez látható Hollandiában a vita keretében és sok más tagállamban is, hogy még mindig nagyon sok az aggály azzal kapcsolatban, hogy az ICS hogyan fog működni. Ön a levelében azt mondta, és nagyon érdekesnek találtam, Ed, hogy átláthatónak kell lennie, kiképzett, megfelelően kiképzett bíróknak kell lefolytatnia, és a civil társadalom számára is hozzáférhetőnek kell lennie. Ez engem nagyon meglepett, kellemesen, és nagyon-nagyon fontosnak tartom. Szeretném, hogyha ezt kifejteni, ugyanis azt gondolom, hogy ez a jövő szempontjából is nagyon fontos. A második fontos kérdés pedig arra vonatkozik a saját szabályainkra, ami például a marhahúsra vonatkozik, a hormonkezelt marhákról ez is nagyon sok újságban megjelent ezen a héten a peszticidekről, hogy a peszticidek jól lehet be vannak tiltva, vagy részben be vannak tiltva az Európai Unióban, az importon keresztül pedig mégiscsak bejutnak a piacainkra, és nem felelnek meg a standardjainknak, vagy az éghajlatváltozással kapcsolatos szempontjainkra is utalhatnék mennyire tartjuk fontosnak azt, hogy ez a fejezet végrehajtható legyen, és szankció alapú. Én azt gondolom, hogy eljött az ideje adnak, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Egyéb esetben nagyon nehéz lesz a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodások szempontjából. Ön azt mondja a levelében, hogy nézzük meg, ugye a TSD-vel kapcsolatban és a TSD végrehajthatóságával kapcsolatban, a szakpolitikai változás garantált-e, ezt kell megnéznünk. Én azt gondolom, hogy igen, el kell kezdenünk ezt a vitát még ebben az évben, hogy a TSD fejezetet hogyan tegyük végrehajthatóbbá és szankciókon alapulóvá. Köszönöm szépen a Rinyó nevében Karin Karsbro. Köszönöm szépen. Sikerült elfogadni nagy többséggel a vietnámi megállapodást az Európai Parlamentben, és azt hiszem, hogy ez egy egyértelmű kiállás volt a szabad kereskedelem és a fenntartható kereskedelem mellett. Nagyon örülünk ennek az eredménynek. Azt hiszem, hogy sikerült nagyon sok jó kötelezettségvállalást biztosítanunk még a szavazás előtt, ugyanakkor viszont ez a nagy többség azt mutatja, hogy képesek vagyunk arra, hogy globális kereskedelmi szereplőként lépjünk fel. Most pedig nagyon sok fontos munka vár meg ránk, Ennek a megállapodásnak a monitoringjára van szükség, és a kérdésem az, hogy ön hogyan látja az új végre, vezető végrehajtási tisztviselő szerepét ebben a tekintetben. A második kérdésem pedig Kínára vonatkozik. A közeljövőben a illetve a közelmúltban a kínai, a svéd-kínai ö, nagykövet megfenyegette Svédországot azzal, hogy korlátozni fogják a Svédországgal való kereskedelmet, Gimin Hait a kínai hatóságok négy évvel ezelőtt tartóztatták le, és mivel ő vele kapcsolatban a svéd kulturális miniszter tette Kínának nem tetsző megjegyzést, Szeretném tudni, hogy ön erről az ügyről mit gondol, hogyan lehet az Európai Unióra számítani akkor, amikor ilyen jellegű fenyegetettségekkel kell megbírkoznunk a mai globalizált világban, ami teljességgel elfogadhatatlan. A harmadik kérdésem pedig nagyon érdekes, ez a zöld megállapodáshoz kapcsolódik, ez pedig a Border Adjustment mechanizmusa vonatkozik. Azt hiszem, hogy pont most kezdtük meg a vitát erről az új módszerről az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén, és szeretném tudni, hogy önnek volt-e lehetősége arra, hogy ezt megbeszélje más országokkal, más régiókkal, és hogy volt-e bármilyen utalás, jelzés arra, hogy globálisan vannak más kezdeményezések, vannak-e olyan országok, Kanada esetleg, amely hasonló eszközt hozott létre. Tudunk-e partnereket találni ebben az esetben? azzal kapcsolatban, hogy az éghajlatváltozás ellen hogyan tudunk globálisan küzdeni. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Az IDO nevében RV Duvin. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Biztos úr, jobb, hogyha franciául beszélek. Most. Kettő kérdésem lenne de ez egyik globális, általános a másik személyes. És ezt szeretném megkérdezni, hogy nem érzi magát túl egyedül, nem fél attól, hogy együtt, egyedül van. És uh, itt az ázsiai hatalmakkal kapcsolatban kalkuláltam egy kicsit. Tehát igazából most uh, a lakosság 80%-a olyan országokhoz tartozik, ahol nagyon keményen képviselik a nemzeti érdekeket, a nemzeti érdekeik alapján folytatnak kereskedelmet. Tehát nagyon protekcionisták. És azt mondanám, hogy realisták is, és valószínűleg nagyon nem érdekli őket a multilateralizmus, nem érdekli őket az, amivel itt mi foglalkozunk. És most a kérdésem, hogyha Európában a lakosság kevésbé szereti a mi szabadkereskedelmi beállítottságunkat, és most gondoljunk csak a kínai járványra. És igazából a szabadkereskedelem geopolitikailag környezeti és egészségügyi problémákat is jelenthet. És igazából az lenne a legjobb, hogyha a saját területünkre hoznánk vitva vissza a tevékenységünket. Nagyon egyszerű a kérdésem igazából nem érzi magát egyedül. Kik a szövetségesei, akik igazából megreformálják a világkereskedelmet ezen az új alapon, és hogyan működhet ez majd, hogyha nem multilaterális. A másik pedig sokkal gyakorlatilasabb kérdés. Sajnálom, de franciaként teszem fel ezt a kérdést. Azt szeretném elmondani, hogy egy nagy légitársaság elnöke kifejezte a francia mezőgazdákkal és bortermelőkkel való szolidaritását, akiket fejbe kólint az amerikai protekcionista politika. Az amerikaiak szeretnék megosztani az európai népeket az egyiket a másik ellen, és a mezőgazdaság területén, a légi közlekedés területén, milyen vagy olyan okokból és nagyon konkrét dolgon, nagyon konkrét kérdésem lenne, milyen stratégiája van, milyen elképzelése van, hogy ezt a, a megosztottságot túlhaladja, és hogy ne használhassák ki az európai ágazatokat egymás ellen. Köszönöm szépen! Heidi Hautala, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr? gondolom, hogy nagyon jó híreket is közölt az átláthatóság tekintetében, és remélem, hogy erősíti is az elődje politikáját, aki nagyon erősen képviselte a tárgyalások nyitottságát, átláthatóságát. Egy kicsit meg zavaritta a bizottság egyik zászlóshajója a zöld megalapodás, hiszen eléggé Mm, eléggé lapos és nagyon szerény benne a kereskedelmi politika. Nem tudom, hogy elgondolkozott-e, vagy a szolgálata azon, hogy a kereskedelmi politikánkat eh, hogy lehet eh, összhangba hozni a Párizsi megállapodással, Párizsi egyezménnyel, és biztos benne, hogy a jövőben az olyan országokkal tárgyalunk, akkor nem kötelezőek a Párizsi Egyezmény szabályai? De most az Európai Unió ipari stratégiájáról is szeretné megkérdezni, hiszen az a bizottság munkaprogramjában is szerepel. Tehát itt az Európai Unió nemzetközi kereskedelmi politikájáról is szó van. Ez is lehetőség abban a tekintetben, hogy az iparstratégiát összekösse az Európai Zöld megállapodással? a, illetve ennek a nemzetközi kereskedelmi dimenzióit? Nagyon jó lenne itt a kellő körültekintéssel megvizsgálni ezt a fenntarthatóság tükrében. Köszönöm. Az egyszer eh, nevében Burzsa úr, köszönöm szépen, köszönöm biztos úr az előadását, és osztjuk a nézeteit, a szabad és tisztességes kereskedelem tekintetében. A, főleg az ilyen bizonytalan időkben. Egyetértek azzal, hogy szükségünk van a multilateralizmusra, szükségünk van a WTO-ra. Az első kérdésem pedig a következő, nagyon sajnálom az Egyesült Államok unilaterális intézkedéseit, de úgy gondolom, hogy vannak érveik Például a bírák túlhatalmának tekintetében, akik ítélnek az ilyen kereskedelmi ügyekben, az elkereskedelem, a környezetvédelmi szabályok tekintetében. Mik a konkrét tervei, hogyan lehetne visszaállítani a multilaterális szervezeteket megfelelő keretekben? hogyan lehetne kiutat találni ebből a helyzetből. Egy nagyon fontos dolog még, hogy megállapodjunk az Egyesült Államokkal, Kínával és Indiával. A geopolitikai bizottság számára ezek a legfontosabb prioritások. Mik a konkrét tervei Kína tekintetében és eléggé nyilvánvaló, hogy egyenlő feltételekkel kell játszanunk, hogy kölcsönösség legyen, és hogy a technológia transfer is korrekt módon működjön, hogy megfelelő módon biztosítsuk a versenyfeltételeket. India tekintetében észleltem, hogy igen, kétkedő szavakat alkalmazott, és elképzelhető, hogy egy korlátozott szabadkereskedelmi egyezmény születik, vagy egy beruházás védelmi, és India 22 EU-s tagállammal bilaterális megállapodást kötött. Tehát most már nagyon nehéz a beruházás védelmi megállapodást megkötni. Az utolsó kérdésem pedig gondolja, hogy Vietnám, illetve Kanada esete multilaterális beruházási politikához vezethet? Elképzelhető, hogy valamilyen viselkedési kódexet dolgozunk ki tehát is a bíróságok kérdése is nagyon fontos, hát nem fogunk ott a helyi bíróságok elé vonulni azokkal az országokkal. Köszönöm. Köszönöm. Helmut Scholz a GUE nevében. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az átláthatóságot is, és biztosíthatom, hogy a konzultáció, a polgárokkal folytatott konzultáció nagyon fontos, hogy az emberek megértsék, hogy mi csinálunk, és hogy milyen irányba menjen el a XXI. században a kereskedelem. Ami pedig a Egyesült Államokban folytatott tárgyalásait illeti, a médiában azt hallhattuk, hogy az Egyesült Államoknak különféle kompenzációt ajánlott fel, tehát hogy például lazítanak egy kicsit a mezőgazdasági termékek behozatalán, annak ellentételezésére, hogy az amerikák ne vessenek ki vámokat például az európai autókra. Ez stimmel? És gondolja, hogy a mandátuma erre kiterjed? Illetve hogy folytatódnak a tárgyalások? Tudjuk, hogy milyen a jelenlegi helyzet. Tehát tudjuk, hogy milyen helyzet a repülőgépekkel, gépjárművekkel, alumíniummal, és így tovább. A második kérdésem Kínával függ össze, más kollégák is említették már. Hát ez nyilván kihívás, nem osztom. Azt, hogy igazából csak egy kritériuma legyen itt, tehát itt másfél milliárd ember érintett, és Igazából a lakosság növekedését figyelembe véve nem fogjuk tudni táplálni az embereket. És mit vár a lipcsei szeptemberi csústól? És mit szól például a Vietnámmal kötött megállapodás és az ILO normái közötti összefüggésekről? Már említették, hogy fontos az, hogy a fenntartató fejlődést képviseljük, és hogy a kereskedelmi politikát a realitások talaján kell folytatni. A kereskedelmi politikában nem lehetne jobban bevinni a körforgásos gazdaságot? És hogy a, a hármas fejezet végrehajtását komolyan szorgalmazzuk? Olyan országok esetében, amelyek ezzel nem foglalkoznak. És itt most be is fejezem. Köszönöm. Köszönöm. Biztos úr, nekem is lenne egy kérdésem, hogy befejezzük az első kört, és a házi feladata a megfelelő körültekintés az láncban, ha egyetért. Igen, tehát van egy jogalkotási jelentésünk az Európai Parlament részéről a tanács irányába, és elgondolkozunk jogalkotási támogatásról a kellő körültekintéssel történő jogalkotás segít, megsegítéséhez. Vannak elképzelései? hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani az ellátóláncban. Tehát az első kört befejezzük, és most önné a válaszadás lehetősége. Köszönöm, elnök úr. Az e-kereskedelem. Warborn úr kérdezte, hogy milyen haladást értünk el. Publikáltunk az Európai Bizottságban egy új stratégiát, ez pedig pontosan tükrözi a WTO-n elfoglalt álláspontunkat az elkereskedelemmel tekintetben. Tudjuk, hogy az Európai Unió szuverén szeretne maradni ebben a tekintetben, de az adatáramlásoknak figyelembe kell venni az ember magánéletéhez való jogot, a biztonságot, és a óriási lehetőségünk van az Európai Unióban az ipari adatokkal, amelyek munkahely teremtést is jelenthetnek, de számos európai vállalatnak is újabb lehetőségek a WTO tekintetében. Bizonyos javaslatokat teszünk a tárgyalások során, hogy az online tranzakciókat előmozdítsuk, tehát az e aláírások, az e-szerződések elfogadhatóságát, a online környezetbe vetett fogyasztói bizalom is nagyon lényeges, hogy bízzanak az online kereskedelemben, hiszen eh, itt eh, biztonsági kérdések vannak, magánélethöz fűződő kérdések vannak. Nem hiszem, hogy a Facebook például fölfogja, hogy eh, miért aggódnak az európaiak a magánéletük és a biztonság miatt. Az elektronikus közvetítések, tehát ezek a digitális határokon átnyúló közvetítések, tehát zene vagy film közvetítés. Ezek csak példák arra, hogy hol vannak egyáltalán a célkitűzéseink. Igen, a tárgyalások során haladást érünk el. Az Egyesült Államok nagyon szorosan együttműködik velünk ezen a területen, más területen nem. De ezen a területen igen. Tehát nagyon fontos a fogyasztók bizalma, mind a ketten szeretnénk, és szeretnénk garantálni, hogy az Európai Unió nem szenved kárt, például adat lokalizáció miatt komoly tárgyalások folynak például Nagy-Britanniával, folytatódnak a közeljövőben, ez, ez is közös téma lesz, hogyha ezeket a dolgokat figyelembe veszünk, tehát nem vagyunk elégedettek, ezeket szeretnénk júniusig lezárni, és reméljük, hogy akkor az újoncoknak egy újabb jelentést is összeállíthatunk. Tehát az év végéig még véleményem szerint elérhető az elkereskedelemről szóló megalapodás is. Tehát ennyit az európai prioritásokról. A ma publikált dokumentumok pedig összefüggenek a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabáról, amely az év végén jelenik majd meg, és ebben benne lesznek a jelenleg folytatott tárgyalásaink is, hogy mit értünk el ebben az állapotban, ebben a helyzetben. Katlin, igazad van? Tehát a holland hatóságok megpróbálják tisztázni ezt a helyzetet, félretájékoztatás volt. Igazából mi nem szeretnénk itt semmilyen változtatást javasolni, szeretnénk tisztázni az ügyet. Tehát néha az emberek elolvasnak ilyen dolgokat, más nem. De nekünk tisztázásra van szükségünk. Tehát most nem akarok itt spekulációkba bocsátkozni, hogy jövő héten mi lesz az eredmény, de üdvözlöm azt, ami a héten történt voltak olyan elvárások, hogy Hollandia nehéznek eh, találja majd, hogy pozitívan szavazzon, de igazából három szavazattal sikerült győzni. Hát ha Hollandiában győzelem van, akkor az még nagyon szoros szavazás eredménye. Én nagyon örülök ennek, hiszen Hollandia mindig támogatta a nyílt, átlátható nemzetközi kereskedelmet. És igazából ez Hollandiának nagyon fontos, mint nagy export törnek, és nagyon sok munkahely függ. 150 milliárd euró ér el, és ez 30 a több, mint 5 évvel korábban. Úgy gondolom, hogy Hollandia az egyik vezető kereskedő ország, de a fenntartató kereskedelem egyik zászlósaja is, és az emberek ezt el is ismerik. A kanadai rendszer a ICS-szel kapcsolatban, és igazából pontosan benne van, amit mi szeretnénk tenni, tehát ez a Kanadával kötött üzlet, és most azt vizsgáljuk, hogy hogyan fog működni. És találkoztam, illetve fogok találkozni a kanadai hatóságokkal a következő hetekben, hogy jobban kidomborítsuk ezt a rendszert, és hogy mennyire szívünkön viseljünk ezt az ügyet. Tehát osztom a nézetét ezekben a dolgokban. A peszticid ügy volt a következő. Nagyon komolyan veszük ezt a peszticid témát. Tehát vagy van tudományos alapú megközelítésünk, vagy nincs. Tehát ebben a házban az emberek között itt húzódik határ. Én tudományos bizonyíték alapú ember vagyok, tehát nekem szükségem van a tudományos bizonyítékokra, de mindenképpen alternatívákra van szükségünk, hogyha itt a peszticidekről beszélünk. Tehát tudományos alapon kell megítélni a helyzetet. És kérjek Kiriakides biztos olyan stratégiát követ, amely a bizottságban is képviselhető, az elkövetkezendő jövőben, és március végéig várjuk a javaslatokat. De például a fogyasztók, fogyasztók védelme mindig prioritás volt a peszticid politikánkban, a bizottságon belül, és még egyszer a tudományos alapú megközelítést szorgalmazzuk. Lehet, hogy tovább haladunk a tárgyalásokkal, a tojás termelés tekintetében, tehát a Mercosur területén is tisztázást kértünk, a partnereinktől. Tehát igazából, hogy hogyan termelik ki a terméket, tehát a tojást. És a közeljövőben meglátjuk, de én nem akarom előre mm, előre vetíteni ezt, amit a kollégám Spirit Kiriakidis fog majd mondani. Tehát az európai termékekben általában nagyon kevés peszticid rezidum marad és a farm stratégia majd megmutatja, hogy ambíciózusabbak szeretnénk-e lenni. Um, a TST és a szankciók, nem hiszem, hogy itt egyhangúság van ezzel kapcsolatban, ami a szankciókat illeti. Hogyha szankciókról beszélünk, nehéz lesz a harmadik feleknek egyetérteni. Lehet, hogy ezt akarják, lehet, hogy ez a cél, de ez egy nyitott dolog, én az önök kezében vagyok, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy a, az elővigyázatosságra koncentrálok a Párizsi Egyezményre, a szankciókra, akkor egyensúlyt kell teremteni. Természetesen abszolút támogatom, hogy nagyobb ambícióval induljunk neki a TST fejezetnek. Ami a fő tárgyaló, tárgyalót illeti, ki fogunk adni egy anyagot, amit az Önök Szakbizottsága majd megvizsgál, hogyan lehet a főtárgyaló szerepét erősíteni, hogyan lehet ezt tartalommal megtölteni, és hogyan lehet ezt a gyakorlatban működtetni. A végrehajtás támogatása elengedhetetlen, főleg a KKV-k esetében hogyha megegyezünk, egy kereskedelmi egyezményt hozunk létre, akkor maximum 35%-ban profitálnak ebből a KKV-k. Hogyan? Ez nem elég. Hogyan lehet e, ezt erősíteni? Hogyan tudjuk jobban tájékoztatni a KKV-kat? A KKV-k teszik ki az európai gazdaság 80%-át, a termés 80%-át felel. E, tehát e, nem szabad elszalasztani semmilyen alkalmat arra, hogy a kkv kat bevonjuk, egyeztessünk, tájékoztassuk. Reméljük, hogy megfelelő kapacitás, emberi kapacitás áll majd rendelkezésre, munkatársi állomány a fő kereskedelmi egyezmény végrehajtó tisztviselő mellett, aki erre is koncentrál. Nem tudtam, hogy a svédek és a kínaiak ilyen jól megértik egymást, de nem voltam tudatában ennek a kérdésnek, amit nem említett részlet, részleteiben, de hogyha további részleteket kapok erről, akkor nyilván ezt eh, figyelembe, eh, figyelembe vesszük. Nagyon fontos, hogy ne említsem az adó kifejezést a, eh, a, a, a határmenti szén kiegyenlítő illeték járadék esetében. Ez nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban is ugye különböző el, elképzelések vannak, Gentilioni megfelelő időt hagy erre, megfelelő értékelési időt hagy erre. Én a jövő év közepét javaslom eh, értékelésnek, nem akarjuk az ipart eh, szándékosan eh, károsítani a saját iparunkat, de a szénnek ára kell, hogy legyen, és az európai zöld megállapodás nagyban segített és segít ennek a mechanizmusnak. Hogyha most ezt kiterjesztjük más régiókra, más területekre, ez, ezt majd meglátjuk, Gentilioni nagyon nyitott személy, és nyilván, hogyha meghívják, akkor szívesen eljön ide és beszámol a további részletekről. Én nem érzem magányosnak magam kereskedelmi biztosként. Nem túl rossz, szerintem 70 országgal van már eh, egyezményünk, azt hiszem, hogy ez nem rossz. Igyekszünk Kínával beruházási egyezményt eh, kötni. Az ipari um, állami támogatások témájában kell még megállapodni, hogy biztosítsuk, hogy az európai cégek ne legyenek hátrányban. Eh, és természetesen az új kifejezés, ami a csapból is folyik, ez az egyenlő feltételek, a level playing field, igyekszünk olyan mechanizmusokat kihasználni, amelyek már rendelkezésre állnak, és ezeket úgy alakítani, hogy az egyenlő feltételek megvalósuljanak, élelmiszersztenderdek, egyéb témák. Nagyon sok támogató van a WTO-ban, biztos örülnek ennek, hogyha ezt hallják a WTO reformját illetően is számos ország aláírta ezt a törekvést. és a felleviteli szint vagy, vagy hatóság összeomlása után ez egy nagyon fontos lehetőség március 18-án lesz eh, egy találkozó a WTO-ban, májusban az eh, OECD szintjén, és eh, igyekszünk itt is ezeken a területeken is előrelépést elérni. Nagyon aktívak vagyunk, és a lehető legtöbbet ki akarjuk hozni ezekből a témákból. Ami az USA tarifák, vámokat illeti, ez az Airbus-t, francia cég, ennek különböző tagállamokban vannak szatellit cégeik, és 22 másik tagállamot is érint, érintenek ezek a vámok, mert hát vesztettünk a WTO-ban. Együttműködünk, ugye? Az Airbus miatt van ez a vita az Egyesült Államokkal, amikor az Egyesült Államokba látogattam legutóbbi időszakban, mindig egy tárgyalásos megállapodásra törekedtem az Airbus, illetve Boeing ügyekben. Előfordulhat, hogy rosszul értelmezik a szándékainkat, de folytatjuk az egyeztetést. Mind az Airbus, mind a Boeing ügyel kapcsolatban, és szeretnénk a, a vámtarifákat megszüntetni. Péntekig nagy elvárások voltak a médiában, hatalmas vám tarifa emelkedést vártak és prognosztizáltak, de ez nem történt meg, és ennek örülök, hogy ez nem történt meg. Az elkövetkezendő remélhetőleg az elkövetkezendő egy hónapban igyekeznek majd inkább az ügyek megoldását keresni velünk. Remélem nem vagyok naív, igyekszem a lehető legjobb módszereket megtalálni a megegyezésre. Ami a vámtarifák növekedését illeti Franciaországban természetesen egyéb más területeket is érint ez, Novemberben, decemberben, ugye, mivel a francia bort vámtarifa érte, ezért az export is csökkent novemberben, decemberben az Egyesült Államokba. Egy százalék... Na, itt vannak a számok nálam. Itt egy... 2019-ről egy százalékról van szó. Egy százalékkal növekedett Egyesek azt mondták, hogy csökkent, de nem, 1%-kal növekedett. Ami a zöld megállapodást és a párizsi egyezményt illeti, ez a jövőnket meghatározó dolog, az átfogó kereskedelmi egyezményeket meghatározó dolog. Én nagyon szívesen belefoglalom a kereskedelem politikába ezt, de a kereskedelem politikában egy, egy együtt kell gondolkodni. A, a zöld megállapodás az életünk minden részét áthatja, és ezt kell megpróbálni elérni az ipari stratégiában ugyanúgy, mint másút, a digitális stratégiában ugyanúgy. Az európai zöld megállapodásban lefektetett elveket tiszteletben kell tartani. Ez számos VTO ügy ről beszéltünk, szabályalapú, tör, jogszabályalapú mechanizmusokban gondolkodunk. Reméljük, hogyha az Egyesült Államok ebben részt vesz, és komolyan veszi az ilyen típusú megoldást, ami a WTO felleviteli hatóságát illeti, tanulmányozzuk az ügyet. Egyes gondolatokat osztok, amelyeket az Egyesült Államok felvetett azzal kapcsolatban, hogy hatékonyabb, hatásosabb szervezetet hozzunk létre. Ha 164 országgal megegyezni, hát mi nem olyan könnyű dolog, de nyitottak vagyunk az indiai külügyminisztert és, és miniszterrel és kereskedelmi miniszterrel találkoztam. Nem gondolom, hogy rövid távon szabad kereskedelmi egyezményt tudunk aláírni ezzel az országgal, ezekkel az országokkal. 2013-ban megvolt az okunk, hogy felfüggesztettük a tárgyalásokat, nem láttuk az okát annak, hogy ezt most újra kezdjük. Hogyha javaslatokat nyújtanak be, és jó okot adnak arra, akkor, hogy, hogy, hogy újra felvegyük a fonalat, akkor ezt meggondoljuk. Kathleen van Brandtnak mondom, hogy az ICS rendszer, ez egy független, kötőérvényű, kötelező érvényű rendszermechanizmus, és mindenki számára lehetővé teszi a megoldást. Scholz úr, az USA javaslatai megfelelnek a jelenlegi mandátumnak, ez, ez ennek a határait nem lépjük túl, nem kell mindent elhinni, amit az ember az újságban olvas. Azonban ezzel a mandátummal nyilván a lehetőségek is szűkülnek. Bizonyos aspektusok, a növényegészségügyi aspektusok ismertek az USA-ban is, és a környezetvédelmi, az élelmiszer standard kérdések ugyanúgy központi elemet képeznek. Folytatjuk a munkát az Egyesült Államokkal. Hogy most a kínaiakkal meg tudunk-e állapodni, hát nem vagyok olyan optimista ezzel kapcsolatban. Sok időt elvesztegetünk a koronavírus miatt is, sok fontos ülést törölni kellett, Hogyha a Lipcsei csúcsig meg akartunk volna egyezni, akkor feszített tempomba kellett volna dolgozni. Hát eh, nem történik ez most meg, de látjuk, hogy azért előrelépés van eh, Kínával, eh, technológia transfer és egyéb kérdésekben. Nem mondom, hogy nem haladunk. Haladunk piac hozzáférésben is jó lenne az SDG-ket eh, integrálni az európai eh, zöld megállapodásba és a kereskedelmi egyezményekbe, ezt minden alkalommal igyekszünk elérni. A eh, elvárható gondosságról kérdezett az elnök úr, és hogy ez a vállalkozási kultúrába fel kell venni. Az elvárható gondosság a beszállítói láncban, hát ezzel kapcsolatban egy, egy tanulmányt készítünk, ennek az elkészítése várható hamarosan, illetve a vállalat vezetők ezen elkötelezettségével is foglalkozunk. Köszönöm szépen, jó? Akkor erre majd még visszatérünk. Jó, második forduló. 19-en jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Ez, jelent, ez azt jelenti, hogy maximum másfél percet tudok adni mindenkinek. nyer a Benyero következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr ezt a hozzászólást, illetve az előadásának egyértelműségét. Én különféle kérdésekre szeretnék most összpontosítani, hogy említette, hogy mennyire fontos a koordináció a kereskedelempolitika és az iparpolitika között. Szeretném tudni, hogy miben áll ez a koordináció, és mennyire tudják egymást kölcsönösen megerősíteni ezek a szakpolitikák, hogy a versenyképességét növeljük gazdaságunknak. Ami pedig a mezőgazdaságot illeti, ön ezt az ágazatot nagyon jól ismeri, a mezőgazdaság problematikáját, és tudja, hogy az egyik panasz az a kölcsönösség hiánya a harmadik országokkal, akik nem teljesítik ugyanazokat a követelményeket, például a növényegészségügy területén, ugyanis náluk nem nem követelik meg ugyanazokat a környezetvédelmi elvárásokat. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyen a kölcsönösség, és nem kell biztosítani preferenciális hozzáférést a piacainkhoz, hogyha ennek az előnyei csak az alacsonyabb költségekben állnak, hogy lehet-e itt tenni valamit, ez érdekel engem. Ami pedig a fenntartható fejlesztési célokhoz való hozzájárulást illeti, az általános vámkedvezmények és az emberi jogok viszonya. Engem akaszt az, hogy mennyire nehezen tudnak tudják felismerni, hogy egy adott helyzet mikor jutott el a határponthoz. Szeretném tudni, hogy ez, ezzel kapcsolatban hogyan járnak el. Pavatini képviselő. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt van, Kavatini asszony, nagyon örülök, hogy itt van a biztos úr, Először is néhány dolog, amit elmondott. Tegnap a hollandiai választások szavazás eredménye, eredményének értékelése részemről egy kicsit más, mint ön részéről. Annyira szoros volt az eredmény, nagyon sokan kritikusan látják ezt az egyezményt, úgyhogy talán egyszerű azt mondani, hogy nem jól kommunikálták a dolgokat, de én nem hiszem, hogy csak erről van szó, szerintem más probléma is van, erről beszélni kellene. A TST fejezetek nincsen egyhangúság a parlamentben, ez világos, de nem is így működünk. A több többség már úgy döntött, hogy szeretnénk, hogyha a TST fejezetek kötelező érvényűek lennének, ez egy egyértelmű kérdés a mi részünkről. Harmadszor nagyon röviden ön említett, és ezt is említette, és ezt is nagyra értékelem, hogy a klíma kulcsfontosságú elem lesz a jövőbeni kereskedelmi egyezményekben, de milyen jövőbeni kereskedelmi egyezményekről beszélünk? én azokra is gondolok, amelyekről már most beszélünk, de még nem zártunk le. Ezek után már nem marad olyan hú de sok kereskedelmi egyezmény, amit el lehetne kezdeni. Új-Zélandra gondolok például. Aztán a peszticidek kérdése, ketten a kollégák közül már felvetették ezt, a civil társadalmi, illetve tájékoztatási szabadság felvetése. Nagyon sok ország, USA, Brazília, Kanada nyomást gyakorol önökre, az adminisztrációra, hogy a peszticid szinteket megváltoztassuk, hogy bizonyos koncesziókat érjünk el a szabadkereskedelmi egyezményekben. Nagyon remélem, hogy nem csökkentjük a sztenderdeket az USA-val szemben. Köszönöm. Köszönöm, Rafaelát képviselő, köszönöm, Hollandó folytatom. Tisztelt biztos úr, örülök, hogy itt van én remélem, hogy a jövőben gyakrabban lesz vendégünk. A nemzetközi kereskedelem jövője nem tekinthető biztosnak, és azt látjuk a héten, hogy csak korlátozott a nemzetközi kereskedelmi egyezmények támogatása. Vala, valódi kívás előtt állunk, hogyha tényleg szeretnénk pozitívan alakítani ezeket a ki, egyezményeket, és ezek elfogadását. Ez egy kihívás, és szerintem ez egy mindenképpen izgalmas kihívás. Hollandiában egy nagyon szoros szavazási eredmény született, de a többség támogatja az egyezményt. Ilyenkor általában a felsőház jóvá hagyja azt. Kérdezem, hogy milyen intézkedéseket kívánnak elfogadni, hogyha az egyes egyezmények, például a CETA elutasításáról szavaznak, vagy a ratifikáció elutasításáról szavaznak egyes tagállamok hogyan fogják ezt kezelni, illetve ennek fényében hogyan látja a kereskedelem politika jövőjét Európában. Ez egy valódi kihívás, amivel szembenézünk, amikor a nemzetközi kereskedelem átalakítását úgy szeretnénk elérni, hogy a világot javítsuk ezzel. Nyilván tudja, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények része legyen a környezetvédelem, ezt hogy tudjuk elérni? Köszönöm szépen, elnök úr, olaszul szeretnék beszélni, tisztelt biztos úr. Az Egyesült Államokra szeretnék koncentrálni. Sokak számára nagy problémát jelent ez az ország. A kereskedelmi agresszivitást le kell csillapítani, ez világos, ezt tudjuk. De kérdezem, hogy hogyan szeretnék elérni ezt a célt, hiszen másokhoz hasonlóan én is eléggé aggódva figyelem az élelmiszerbiztonságot. Konkrétan a peszticidekről már többet, többször beszéltünk. Konkrétan kérdezném, hogy a peszticidektől eltekintve mit tudunk a, a mosószerekről, illetve a húst kezelő mosószerekről tudni. Aztán az eltérő keres élelmiszer normákat meg kell vizsgálni. Az USA nem kereskedelmi jellegű, vagy nem jellegű kereskedelmi akadálynak tekinti ezeket. Aztán ezen kívül új GMO kultúrák lehetősége, ezek bevezetésnek lehetősége is felmerülhet az egyezmény fényében. Az Európai Bizottság ugyan bizonyos vámokat amerikai termékeken csökkenteni szeretne. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr a e, kereskedelem a fenntartható e, világ e, kialakításának eszközeben biztos ön. Amikor ma délelőtt megvizsgáltuk a szabadkereskedelmi egyezményeket, azt láttuk, hogy növekszik a kereskedelmi volumen, de csökkenik a szociális jogok elérése, illetve a fenntartható fejlődés vívmányai is. Most kinek tudunk hinni? amikor az új zöld megállapodást megkötjük, de közben Indó Indonéziával is megállapodunk, amely az erdők írtásának, az erd, fakivágásnak a, a, a első helyén áll. Ausztrália legmesszebb Európától. Velük akarjuk a, kereskedemi, e, e, a kereskedelmet erősíteni. Hát mennyi széndiokszidot fogunk ezzel kibocsátani? Én szerintem ez, e, most mindig azt mondogatják, hogy minden nagyon jó, minden nagyon jó. Hát ha minden nagyon jó lenne, én annak nagyon örülnék. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban teljesen világos helyzet. Ultra agresszív politikát folytat Trump. Az adminisztráció az amerikai jog extraterritoriális jellegét ö, ö, ö, emlegeti. Szankcionálják azokat a cégeket, amelyek Iránnal kereskednek, azokat a cégeket, amelyek az, a, a Nord Stream 2-ben részt vesznek. Az Európai Bizottságnak mi a válasz erre. Egy mini TTIP-ről tárgyalnak, nem sikerültek a TTIP-t megkötni, azt, azt kirakták az, az ajtón, most visszajön az ablakon. Azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogy egy picit jobban tiszteletben tartanák az Európai Parlamentet. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, nekem is lenne kérdés, néhány kérdésem. Az egyik az emberi jogokra vonatkozik. Ön említett Említettük ugye, hogy Kambodzsa a GSP rendszerből felfüggesztésre került részletesen, és a kritériumok, amelyek eh, eh, ide vezettek, többek között az emberi jogok tiszteletmentartása, ami nem történik meg, illetve nagyon kritikus eh, a helyzet az országban, de a legutóbbi vitát látva, főleg Vietnámmal kapcsolatban, én úgy látom, hogy kettős mérce van. Milyen eh, kritériumokat használnak az emberi jogi helyzet megítélésében a jövőbeni egyezmények megkötése kapcsán? Aztán a GPS rend, GSP rendszer eh, esetében is kérdezem ezt, hogy koherens legyen a meg, megközelítés, illetve az, e, eh, az EKS politikájával kapcsolatban is nagyon fontos, hogy következetesek legyünk. Aztán a gyermek munkával kapcsolatban nulla toleranciát hirdettek, illetve az a nemi egyenlőség helyzete a szabadkereskedelemben szintén fontos kérdés, figyelembe veszik -e ezt a hatástanulmányt, illetve, illetve a jövőbeni egyezmények megkötésének következtetéseibe, illetve néhány hónapja elfogadtuk a taxonómia rendelet, rendeletet, hogy a politikánk következetes legyen. Nem gondolják-e, hogy a beruházás politika során csak a fenntartható beruházásokat lenne szabad támogatni? Köszönöm. Mr. Andrews. Andrews úr. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm itt, biztos úr. A kérdésem az EU Egyesült Királyság megbeszélésekre vonatkozik, különösen Észak-Írország pozíciójára. Talán tudják, hogy egy protokollt hoztak létre, hiszen precedens nélküli különleges helyzetben van, és az, az EU harmadik országokkal fennálló kapcsolatait illetően. A kérdés az, hogy Észak-Írország a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásokból részesülhet-e harmadik országokkal kötött megállapodásokból, ugyanúgy, ahogyan az Európai Uniós tagállamok. És felmerül az a kérdés, hogy gondolkoztak-e azon, hogy Észak-Írország érdekeit a lehető legjobban tudják képviselni, nagyon egyedi gazdasági, politikai helyzetben van, ugye a béke teremtésre is gondolok itt, illetve az Európai Unió Bírósága az benyújtott kérelemre, illetve az egységes villamos energiapiacra az Ír-szigeten. Ha az összes tagállam nem ratifikálja december 2020. december 31-éig az EU Egyesült Királyság megállapodást, akkor milyen mechanizmust javasolnak a kereskedelem megzavarásának elkerülésére? Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozik. Nagyon sok üzenetet kaptunk az Egyesült Királyságról, hogy a szabadkereskedelmi megállapodáson mit remélnek. Azt hallottuk, hogy nagyon fontos az Egyesült Királyság számára az, hogy szeretnének saját törvényeket meghatározni, és mi történik akkor, hogyha a tisztességes és nyitott versennyel kapcsolatos szabályokat nem tartják be? Akkor mi történik a brit cégekkel szemben az európai cégekkel? Mi lenne az ambíciónk ebben az esetben az Egyesült Királysággal való kereskedelmi megállapodásban? A bizottság gondolja-e, hogy például a Kanadával vagy Ausztráliával kötött megállapodáshoz hasonlót lehet megkötni. A második kérdésem pedig az Egyesült Államokra vonatkozik. Hollandiában elhangzott, amikor két kutya marakodik egy csonton, akkor a harmadik az, amelyik elviszi azt. A kérdés az, hogy ebben az esetben ki lesz a harmadik az EU-s esetében talán Kína. Jó, hogy nyitott párbeszédet folytatunk az USA-val. A kérdésem az, hogy a közbeszerzési piacsal kapcsolatban van-e bármi előrelépés? Az amerikai oldalról természetesen. Köszönöm szépen, jó úr. Köszönöm szépen. Zahradil úr, köszönöm az el, elődömnek, az előttem szólónak jobban mondva, hogy feltette azt a kérdést, amit én is fel akartam tenni, az EU Egyesült Királyság tárgyalások jövőjét, úgyhogy akkor ez, erre már, ezt már nem is teszem föl, hanem még egy választ, illetve jobban mondva egy kérdést szeretnék feltenni Kínával kapcsolatban. Borel urat hallgattam a múlt héten a Müncheni Biztonsági Konferencián, ahol azt mondta, hogy egyre növekvő a polarizáltság az USA és az Kína között, és nagyon fontos, hogy ne szoruljunk két tűz közé. Most Borrell urat idéztem. A kérdésem az, hogy ez hogyan illeszkedik az ön kereskedelmi stratégiájába, tárgyalási stratégiájába Kínával különös tekintettel a befektetési szerződés, illetve a járvány által okozott válság fényében hogyan alakulnak ezek a folyamatban lévő tárgyalások. Köszönöm, Paulo de Castro. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna köszönetet mondani a, először is Hogan biztos úrnak. Köszönöm, hogy az ön stratégiája az USA-val való kapcsolatainkban eléggé hatékony volt, ugyanis gazdálkodóink és a mezőgazdasági ágazat általánosságban rettegett az elmúlt néhány napban, úgyhogy legalább egy ideig sikerül a jelenlegi helyzetet megőrizni a státuszkót. Ezért azt látjuk, hogy a VTO stratégiája, az ön VTO stratégiája megfelelő volt, és sikerült a vámfenyegetéseket elhárítani. Kambodzsával kapcsolatban pedig ugye az emberi jogi problémák komolyan felmerülnek, és engem aggaszt az, hogy a védzáradék jövő januárjában le fog járni. Ezért talán bölcs lenne, hogyha ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust arra használnák fel, hogy egy feltételt teremtsenek, hogyha a piaci feltételek eh, úgy folytatódnak, ahogy most állnak, akkor a bizottság megtartja ezt a védzáradékot. Egyéb esetben nehezen tudjuk megmagyarázni, hogy a rizs miért nem szerepel így, Winkler úr. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt van biztos úr, köszönjük ezt a tájékoztatást és párbeszédet. Egy megjegyzésem és két kérdésem lenne Kínával kapcsolatban. A megjegyzésem a következő arra a helyzetre vonatkozik, hogy a koronavírussal, illetve a jövő nem annyira egyértelmű. Scholz kolléga is azt kérdezte, hogy ugye Lipcse teljesül-e, és a bizottság azt mondta, hogy nem az időről van szó, hanem a minőségről egyértelműen. Tehát a tartalom a lényeg. Ott van az első szakaszban lévő megállapodás Kínával és az USA-val tegnap az Agribizottságban megbeszéltük azt, hogy az EU-Kína GI megállapodás hogyan alakulhat, illetve hogyan tud ez befolyással lenni az első szakaszban lévő USA-Kína megállapodásra, esetleg ha erre rá tudna térni. Illetve említette ön a WTO-t és az új köztes választott bírósági eljárás. 16 tagállam van már ebben. Kérdés, hogy említette, beszéltek-e erről a kínai partnerekkel, mit gondol, hogy a kínaiak ebben az időközi megállapodásban részt tudnak-e venni? Köszönöm, Javier Moreno. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném megköszönni a biztos úr látogatását. Tegnap egy jó hírt kaptunk, én vagyok az állandó jelentéstevője a SETA megállapodásnak itt a parlamentben, és végül a holland parlament igent mondott erre a megállapodásra. Szeretném tudni, hogy melyek a következő lépések. Én ezt fontosnak tartom, ugyanis ahogyan szoktam is mondani, ha van valaki, aki leginkább hasonlít az európaiakhoz, de nem európai, az egy kanadai, tehát ez a kereskedelmi megállapodás igen fontos mindannyiunknak, és az időszakos alkalmazás pedig egy win-win megállapodás, Főként, hogyha megnézzük például azt a lehetőséget, hogy különféle kanadai hatóságok is ezt gondolják, sőt, azt is mondják, hogy mi még jobban ki tudjuk használni ezt a megállapodást, mint ők. Az időszakos megállapodásnak milyen következő lépései lesznek? A következő kérdés pedig, amit mindig elismétlek, az az, hogy a Hans-Burton törvény hogyan alakul, ugyanis egyre nagyobb az aggódalom az európai vállalatok körében, amelyek Kubában megtalálhatók, és nagyon fontosnak találom, hogy a bizottság az Európai Unió érdekeit ott is megvédje. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök Riz Báli. Következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt láthatom a biztos urat, és nagy érdeklődéssel hallgattam a megjegyzéseit az átláthatóságról. Először is a Mercosurral kapcsolatban szeretnék kérdezni, ugyanis egy sok polgárt aggaszt Európában, főként a mezőgazdasági ágazatot Írországban volt az általános rendelkezésekről például a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban, közbeszerzéssel kapcsolatban egy döntés. A kérdés az, hogy mi is történt ott, ez a DG Trade volt, vagy pedig az EKS. Tárgyalunk-e még más feltételek, más fejezetekről azok után, hogy 8 hónappal ezelőtt azt mondták, hogy minden rendben van, vagy csak jogi rendrakás folyik és ha még hátra van a tárgyalásból valami, akkor milyen részek vannak hátra. Illetve az USA-val kapcsolatos kapcsolatban elhangzottakat. Egyetértek önne, hogy nem kell mindent elhinni, amit az újságban írnak. Én biztos, hogy nem hiszek el mindent, de nagyon sok mindent olvashattunk, és ön sokkal jobban meg kell nyugtassa ezt a bizottságot, ugyanis az, az USA eh, amerikai külügyminiszter úgy nyilatkozott, illetve ön önt úgy idézték, hogy a szabályozási akadályokat vizsgálni kell. Most akkor mi van? Tehát, hogy lesz-e bármilyen tárgyalás, és hogy a környezetvédelmi közegészségügyi szempontokat figyelembe veszik-e, vagy betartják-e? Illetve azt hiszem, hogy ennyi lenne, akkor betartom az időt. Franc. Igyekszem nagyon röviden szólni, mondja Hansen képviselő. Köszönöm biztos úr, hogy eljött. Az első kérdésem a két oldalú Taiwan kereskedelmi megállapodásról szól. Ezt összekötném a Kínával folytatandó tárgyalásokkal. Ez egy trükkös kérdés talán. A második pedig, hogy a befektetés védelmi eszközzel kapcsolatban a tanács Irakban hogyan alakulnak a dolgok, tehát a tárgyalások folytatódnak, vagy pedig most egyszerűen csak kirakatrendezés, kozmetikázás folyik. Én vagyok az INTA bizottság jelentéstevője az Egyesült Királysággal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról. Nagyon meglepetten hallottam Brüsszelben, amikor Edmund Burke-re hivatkoztak, lehet, hogy önnek azért más a véleménye, ő ugyanis Dublinban született, hiába brit, Dublinban született, úgyhogy szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet ezzel a folyamattal, ugyanis nagyon sok kolléga nem vett részt közvetlenül ebben a folyamatban, tehát hogyan zajlanak a, keres, a tárgyalási fordulók, milyen témák vannak, és a tanástól is azt hallottuk, hogy a tanács bővíteni kívánja a tárgyalások hatáját, mi tartozik ide egészen pontosan. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Kanyász úr. A kereskedelmi megállapodások, a külső és a belső megállapodásokról is egyaránt három kérdést tennék fel, ami a külsőket illeti, ugye az egyoldalúság, illetve a vám diplomácia, amit a Trump kormány használ. A bizottság hogyan kíván reagálni Donald Trump fenyegetéseire, amit a Google, Google eh, adóval kapcsolatban, Google adót használó országokkal kapcsolatban említett, és hogy a mezőgazdasági termékeket sújtaná ezekkel. Nézzük akkor a jogos aggályokat. Azt eh, említette a biztos úr, hogy egyenlő játékszabályokat kell biztosítani. Ugye egy eh, futballmeccsen 11 eh, ember áll szembe 11 emberrel, hogyha valaki mondjuk kézzel belenyúl a labdába, akkor lehet, hogy az a 11 eh, az a 11 játékos, aki tisztán játszik, az pedig elkezd elfáradni, hogyha valaki mindig más szabályok szerint játszik. Végezetül pedig azon kétségekkel kapcsolatban, ahol érdekes stratégiákat hallottunk a párizsi megállapodás, vagy pedig a zöld megállapodás, európai zöld megállapodás, ezek hogyan fogják érinteni az új kereskedelmi megállapodásokra, illetve a meglévő megállapodások újra tárgyalására. Köszönöm szépen. Hübner asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ön nem a tiszteletben a felszólalók sorrendjét, de nem számít. Biztos úr, hogyha ön el akarja eh, hogyha el akarja kerülni azt, hogy a széndiokszid intézkedéseket adónak tekintsek, akkor vegye el a Digitaxuttól. Az első szakaszbeli megállapodással kapcsolatban szeretném mondani, hogy az első reakció eléggé negatív volt, ha mondhatom ezt így, de volt idő most már aludni rá, úgyhogy azt kérdezném, hogy a bizottság mit tesz azzal kapcsolatban, hogy kereskedelem diverziós hatások történhetnek-e, várhatók az Európai Unió esetében, illetve támadható-e ez jogi szempontból? Köszönöm. És Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Köszönöm Hogan biztos úrnak, ugyanis méltatnom kell az átláthatósággal kapcsolatos megjegyzéseit, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ő átlátható biztosként. Írországgal kapcsolatos kérdéseket már feltettek a kollégáim. Én állandó jelentéstevője vagyok a GSP-nek. A kérdésem az, hogy a rendszer jövőbeli felülvizsgálatával mit gondol a biztos úr, különösen azokon a területeken, amelyekre az Európai Parlament is hivatkozott, a diversifikáció ösztönzése, a környezetvédelmi szabályok erősítése és fokozott monitoring területén, illetve ami a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, a parlament határozottan nagy többséggel megszavazta a vietnámi megállapodást. Úgy gondolja-e, hogy időközi szabadkereskedelmi megállapodása kerül sor az ő mandátumas, az ön mandátumas során, illetve hogy mi lesz a Malajziával kapcsolatos folyamat mi lesz a világnak ezen gyorsan bővülő részével. Köszönöm, Campum Menzószi képviselők, köszönöm szépen. Olaszul fogok beszélni. A Mercosur megállapodásról szeretnék beszélni. Milyen eh, tervei vannak? Úgy tűnik, hogy egy tagállam, hogyha nem akarja vállalni ezeket, akkor hogy akarja a problémát megoldani. Hiszen szerintem legitim, teljesen jogos, hogy az ilyen kereskedelmi megállapodások a termelést és az ipart valahogy konfliktus helyzetbe viszi a mezőgazdasággal. Tehát szeretné felosztani a megállapodást esetleg? Tehát esetleg lenne egy befektetési rész, hogy a tagállamok ezt megkerülhessék, és utána Kínával meg az Egyesült Államokkal szeretne megalapodást kötni. Szeretne itt egy mélyebb vizsgálatot is lefolytatni, hogy megnézze, hogy milyen kihatásai lesznek az európai gazdaságra? Kína a WTO-nál szeretné feltenni azt a kérdést, de nyilván Kína több amerikai terméket szeretne venni. Tehát egyáltalán az a WTO szabályaival összeegyeztethető? Szeretne erről a kérdésről beszélni? Szeretné megvédeni a WTO szabályait? És Genfben ebbe az irányba szeretne elmozdulni? Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy eljött, és szeretnék visszatérni néhány pontjára, tehát az Airbus-Boeing konfliktusra. Igen, a légiközlekedési szektorban konfliktus helyzet van, osztom az agályait. És tényleg egy konstruktív párbeszédet kellene Donald Trumpal folytatni. És azt hiszem, hogy az Európai Uniónak itt nagyon szilárdan kell védeni az érdekeit. Az Európai Parlamentnek is vállalnia kell ezt. És eh, itt a WTO tekintetében már megemlítette az Európai bizottság politikáját, de szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét elvárásai vannak, és milyen konkrét javaslatokkal érkezik a következő konferenciára. Kína tekintetében a kollégáim is említették már, hogy eh, van egy új megalapodás eh, Kínával, de hogy ezt nem fogja aláírni az Egyesült Államok. Tehát ez igazából a szellemi tulajdon tekintetében egy relatív siker. És eh, a mi megállapodásunk szerintem meg fog valósulni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr látja, hogy a szakbizottság nagyon sok mindent tud. Nagyon érdeklődik, rengeteg kérdést tett fel, és eléggé világos álláspontokat is megfogalmaztak a képviselők. Most az a feladata, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, és pedig 10 percben de természetesen rugalmasak vagyunk, hogyha több időre van szüksége. Igen, mint a Agri-ban az elmúlt öt évben már kifejlesztettem ilyen tulajdonságokat. Tehát Bretton biztos felelős a az iparpolitikáért, de a következő hetekben pedig foglalkozni fogunk az iparpolitikával, és természetesen meg kell nézni az Európai Unió kereskedelme szempontjából is. De a zöld megállapodásban lehetőséget látok. Európa vezető a fenntarthatóságban, Európa vezető a fenntartható technológiák előállításában, a fenntarthatósági agenda is egy nagyon európai dolog. És szerintem, hogyha a zöld megalapodás felé mozdulunk el, akkor az jó. De természetesen megvan a probléma a kölcsönösséggel. Az elmúlt öt évben is megpróbáltam a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat leépíteni, hiszen az európai vállalatok nagyon sokat szenvednek ezettől. Az ilyen nem vám jellegű akadályok általában politikai okokra vezethetők vissza. De azt garantálni szeretnénk, hogy egy termék se jusson be az Európai Unióba, amely nem felel meg az európai előírásoknak. A tagállamok feladata, hogy megfelelő módon ellenőrzik a termékeket, hogy azok a termékek tényleg elérik-e az európai előírások által megfogalmazottakat. Az akadályok politikai jellegűek, és általában nem tudományos alapúak. Ez egy állandó, ez egy állandó vitatárgya. És marad is szerintem. Elnézést, de nem értek egyet azzal, amit itt eh, az előbb mondott, de végzetül pedig örülök, hiszen eh, nem vártuk volna, Hollandia esetében, hogy Hollandia is megszavazza a megállapodást. Tehát nagyon fontos az, hogy tisztázni kell, hogy mi van a megállapodásban, hiszen nagyon sok embert félretájékoztattak. És a TSD, ennek a végrehajthatósága minden megállapodás tartalmazza a struktúrát, hogy dialógust kell folytatni, hogy milyen szankciókat lehet foganatosítani, amennyiben ezeket eh, az előírásokat nem teljesítik. Természetesen, hogyha nem mozognak el, nem, nem indulnak el olyan gyorsan, ahogy szeretnénk, akkor természetesen folytathatjuk a dialógust. És eh, például a TSD, tehát a fenntartható fejlődéssel összefüggő kereskedelemről szóló előírások betartandók. Például a kambodzsai eset egy másik eset, de majd mindjárt visszatérek a kambodzsai helyzetre. De hogyha komolyan vesszük azt, hogy ezt a megállapodást alkalmazzuk, akkor eddig mehetünk el. Nagyon sokat értünk el a Mercosurral véleményem szerint. Tehát az óvatosság elve érvényesült, és itt van a Párizsi megállapodás, amelynek az eredményét be kell tartani. És Brazíliának is be kell tartani. Hogyha Brazília nem tartja be a Párizsi megállapodást, akkor, akkor felfüggesztjük a vele kötött Mercosur megállapodást. A jövőbeli megállapodásokon csak is akkor kapunk mandátumot, megállapodások aláírására, de szerintem tudja a választ. Tehát csak is akkor van mandátumunk, hogyha ezek betartják a párizsi előírásokat. És nyilvánvaló, mi betartjuk a párizsi előadásokat, és megnézzük, hogy a partnerünk is betartja. Tehát igazából egy tárgyalás alatt nem lehet megváltoztatni a szabályokat. És hogyha mandátumot kapunk a jövőben is tárgyalások lefolytatására, akkor ezeket a tárgyalásokat a párizsi megállapodás szellemében fogjuk lefolytatni. Tehát, micsoda? Nem értettem. Tehát igazából nem marad semmi, hogyha ezeket mind igazából elmondom, hogy mi a helyzetünk. Utána elmondja, hogy egyetért, vagy nem ért egyet. És igazából ez az igazi álláspontunk, amit elmondtam. De most a peszticidekre visszatérve tisztáznunk kell a helyzetet. Más az európai álláspont, és más az amerikai álláspont. Tehát eh, a patogének tekintetében, és így tovább. Tehát erről nem fogunk tárgyalni. A saját peszticid szabályaink érvényesek. Nem fogunk engedményeket adni az Egyesült Államoknak. Tehát, hogyha most visszatérek az önkérdésére, képviselő asszony, mi az elképzelése például Hollandia tekintetében? Mi vagyunk a felelősek, és közösen mondjuk meg, hogy a kereskedelemnek milyen pozitív hozadékai vannak. De természetesen mindenkinek, minden tagállamnak megvan a saját felelőssége is. Az Európai Parlamentben, a nemzeti parlamentekben, hogyha kereskedelemről beszélünk, akkor az európai megalapodások vonatkoznak a tagállamokra, vonatkoznak Hollandiára is. De tudom, hogy Hollandiával sikerült tisztázni a helyzetet, és most örülök ennek mi lenne, ha nem szavaznak meg a megállapodást. Most nem akarok belemenni ilyen feltételezésekbe, de reméltem, hogy érti. Tehát itt a kereskedelem és a gender szempontok. A meghallgatáson is feltették ezt a kérdést. Az európai kereskedelmi politika is szeretné előmozdítani a gender politikát és a, a legutóbbi szabadkereskedelmi megalapodásokról szóló tárgyalásokon is szóba került a nemek közötti egyenlőség. És a fenntartató fejlődésben is szeretnénk előmozdítani a gender aspektusokat. Nem, nem tudom, hogy még mit tudok ehhez hozzáfűzni. Tehát a parlamentben, a tanácsban születnek a döntések. De igazából a gender szempontok szerepet játszanak a kereskedelemben. Számos kérdés volt az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatainkhoz, de ezeket inkább összefoglalnám, illetve a Kínával kapcsolatos kérdéseket is. Mindent megteszek, hogy tárgyaljunk, és például múlt pénteken is ez volt a helyzet. Éreztem jó akaratot az európai iránt az amerikaiak részéről. De a vámok bevezetését most kölcsönösen felfüggesztettük, és tárgyalunk tovább. De nem fogjuk az európai normákat lejjebb vinni, sem a peszticidek, sem a patogének tekintetében. Tehát bármit hallanak a médiában, bármilyen plegykákat hallanak, semmilyen európai normát nem fogunk lejjebb vinni az amerikaiaknak nyújtott engedményképpen. A mandátumunk alapján, amit önöktől kaptunk, így fogunk tárgyalni. És emlékszem, amikor június 28-án Juncker és Trump elnökök találkoztak. Beszéltek a mezőgazdaságról, de a közbeszerzésről nem volt szó. De az amerikaiak meg más témákat vettek elő. De amiről akkor tárgyaltak, azt ma tiszteletben tartják. De Manuela úrral nem értek egyet, hogy most a titi visszajön a hátsó bejáraton. Nem, ez túlzás. Indonézia a következő. találkoztam tegnap az indonéz külügyminiszterrel, és tiszti, tisztáztuk, hogy a fenntarthatósági szempontok betartása az előfeltétele annak, hogy pálmaolajat vásárolunk Indonéziától. Tehát, hogyha nem fenntartató módon termelik a pálmaolajat Indonéziában vagy Malajziában, akkor nincs megalapodás. Remélem, hogy elindulnak a fenntarthatóság útján. de nem fogunk megalapodást kötni Indonéziával, és nem fogjuk újra nyitni a tárgyalásokat Malajziával sem, amennyiben nem fenntartató módon termelik a pálmolajat. Ausztráliáról is kérdezett Manuel úr, és a fenntarthatóság kapcsolatban. Ne, Ausztráliával sem lesz megállapodás, hogyha a fenntartható fejlődést nem követik ha nincs fenntartható fejlődés, ha nincsenek fenntartható termelési módok, akkor az EU nem fog Ausztráliával sem megalapodást kötni. Tehát jó, majd szavazhatunk erről. Nagyon logikus, de, de ez a helyzet. Kambodzsa. De Castro úr és mások is kérdeztek Kambodzsáról. Nagyon egyszerű. Hogyha valamit teszünk Kambodzsával kapcsolatban, hogyha támogatni szeretnénk az ellenzéket, akkor tenni kell valamit. Kambodzsa elég okot szolgáltat arra, hogy ideiglenesen visszalépjünk. most augusztus 22-én lesz a döntés napja, és reméljük, hogy Kambodzsa addig elmozdul, és politikailag is megfelel az elvárásoknak, például az emberi jogok betartásának tekintetében. Tehát akkor nem lesz megállapodás. Ha nem tartják be az emberi jogokat, nem lesz megállapodás. Tudom, hogy Olaszországban ez egy nagyon érzékeny téma, Tehát a visszalépés termékek miatt a rizs nem volt benne. Tehát itt a GSP, az általános preferencia rendszer alapján itt különféle célokat különböztethetünk meg. Tehát mindenképpen figyelembe kell, kell, figyelembe kell venni a gazdasági és politikai helyzetet. Ez a jogi helyzet, ez a jogi álláspont. De ez az ideiglenes visszalépés, ez az ideiglenes visszavonás igenis tárgyalások témája a mi álláspontunk világos, a kambodzsaiakon a sor. De remélem, hogy a határidőn belül Kambodzsa megoldja a problémákat. Kína a következő téma. Hát most egy kicsit begyorsítok, mert kevés az idő. Nagyon nehéz lesz a lipcsei csúcson valamilyen konkrét eredményt elérni Kínával. De hogyha a viszonyok, a feltételek érettek, akkor meg lesz a megállapodás Kínával. De azért haladás van Kínával kapcsolatban, örülök, hogy ezt elmondhatom. De még sokkal többet kell tennünk. És pillanatnyilag ez a dolgok állása. A Brexit az megint egy nagyon összetett dolog. Az első fázisról megállapodtunk, megvan a politikai deklaráció, megvan a jó akarat. Hogyha aláírunk egy megállapodást, akkor azt tartsuk is be. Tehát teljes a megállapodásból már nincs visszalépés. Egyik részről sem, se az EU, se Nagy-Britannia részéről különben szerződésszegési eljárást kellene indítani. A politikai deklarációban azért több vágy van. Ez bonyolultabb. Az elmúlt nyilatkozatokból levontam, amit miniszterek mondtak, miniszterelnökök mondtak, hogy egyenlő feltételeket szeretnének. De hát természetesen fontos, hogy a briteknek is legyen szava. De az aláírásuk valamit ér azon a kilépés nyilatkozaton. Az együttműködés szellemében és a jóhiszeműség szellemében remélem, hogy Nagy-Britannia végrehajtja azt, amit vállalt. Majd meglátjuk jövő héten a tanácsülésen, és hogy meglegyenek az egyenlő feltételek, hiszen nagyon közeli nagy piac Nagy-Britannia, tehát nem olyan messzi terület, mint Kanada vagy Dél-Korea. Tehát azt tudom, hogy Kanada nagy szerepet játszik most a brit médiában, és Igazából a kanadai megállapodást kockának tartjuk egy másik eh, megállapodáshoz, amelyet majd Nagy-Britanniával köthetünk. Tehát március másodikán reméljük, hogy elkezdődnek a tárgyalások, és tíz fordulós tárgyalások lesznek. Június végén Johnson miniszterelnök pedig eh, eldönti, hogy akar-e átmenetet, vagy nem. Jogilag, ha nem akar, akkor október végén lesz megállapodás itt a parlament és Nagy-Britannia között, hiszen itt mindenkinek el kell mondani, minden érintetnek, hogy most ezzel egyetért, vagy nem. Tehát igazából a tíz tárgyalási fordulónak prioritásokat kell adni. És minden tárgyalásnak megfelelő fejezetet. Hogyha az Egyesült Királyság eltér az Európai Uniós szabályoktól, minél jobban eltérnek, annál nehezebb lesz a helyzetük. A helyzet a bürokrácia eh, tekintetében az egyezmény végrehajtását tekintve. Talán ezt is érdemes eh, hangsúlyozni. Van már egy egyezményünk, mely szerint 2020. december 31-ig maradhatnak a közös piacban, illetve a Bemunióban. Január 1-én úgyis változik a helyzet. Tájékoztatni kell mindenkit arról, hogy mi a helyzet, hogyha valaki kikerül 2021. január 1-ével a Vámunióból és a közös piacról. Ezt odahaza a tagállamokban mindenhol el kell magyarázni, hogy még egyezménnyel is változik a helyzet még egyezménnyel is, hát anélkül meg aztán arról ne is beszéljünk, de a logisztika, a e, ügyintézés minden változni fog. VTO. Az Európai Unió, ahogy elmondtam, javaslatokat nyújtott be. 16 tagállam hajlandó együttműködni velünk, egy interim, interim több felett, több partnert magába foglaló platformot szeretnénk reformokra megnyerni a feleviteli hat, hatóság, vagy a vitarendezési hatóság szomlása után, és szeretnénk egy érdemi anyagot elfogadni, az Európai Unió vezetésével beindítani a folyamatot júniusban és ezt felvetettem az Egyesült Államokkal kapcsolatban is, még eddig nem, velük szemben is nem kaptam még választ, de ha kapok, akkor arról tájékoztatom önöket. Tajvan. Nézem, hogy van -e erről valami információ. Igen. Az egyetlen dolog, amit el tudok mondani, az az, hogy Tajván és Kína közötti tárgyalások összefüggnek, hiszen a Tajvannal való beruházási megegyezés során figyelembe kell venni, hogy integrált ellátási lánc van Kína és Tajvan között, nem lehet az egyikkel megegyezni a másik nélkül. Meglátjuk, hogy meg kell várnunk valószínűleg, hogy hogyan tudunk előrelépni Kínával, mielőtt Tajvannal tovább lépünk, ezek kölcsönösen függnek egymástól. Ami azt illeti, hogy az Egyesült Államok megegyezést kötött, megállapodást kötött Kínával, nos, ezt mi úgy tekintjük, mint egy megkötött egyezmény, és ez valószínűleg nem felel meg a WTO-nak, ezt most elemezzük éppen, de ez az előzetes véleményünk. Ezzel kapcsolatban az elkövetkezendő hetekben jutunk majd következtetésre, egyelőre Ennyit tudunk ezzel kapcsolatban mondani. Első olvasatra így tűnik. Kelly úr a GSP és a GSP Plus-szal kapcsolatban tett fel egy kérdést 2023 után folytatódik-e? Én azt várom, hogy igen. Nagyon jó eredményeket, eredményekről számolhatunk be. Jövő év végén elkezdhetjük a folyamatot parlamenttel és más érdekelt felekkel együttműködve megpróbálni javítani ezt. remélem, hogy nem változatlanul megújítjuk, hanem, hanem javítunk ezen az egyezményen, ezen a GSP módszeren. Claire Deli a Melkoszúrral kapcsolatban tett fel kérdést. A politikai fejezettel kapcsolatban vannak itt kérdések, az EKS-nek kell, kell itt tisztázni bizonyos kérdéseket, ezt aztán mi a jogi keretet vizsgáljuk, és aztán az egészet le kell fordítani természetesen a különböző nyelvekre. Mi nem csökkentjük a sztenderdeket ezen tárgyalás keretében. Airbus, Boeing. Az Egyesült Államokkal próbáltunk megállapodni, ezt nem fogadták el az Airbus-Boeing témában júniusban majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Én az eddig értékeléssel nem értek egyet, de hát ez a helyzet. A jelenlegi tárgyalások során próbálunk ebbe bevenni bizonyos Egyesült Államok kötelezettségvállalásokat. Hogyha megvan a szándék az Egyesült Államok részéről, akkor tudunk haladni, igyekszünk. Szerencsére nem növelték a tarifát az Airbus panelen kívül, múlt mm, pénteken. Igyekszünk csillapítani a károkat, amelyeket a mezőgazdaság, illetve a bortermelés szenvedhet. Változásokat vezetünk be, hogy a borágazat a támogatási rendszereket kevesebb bürokráciával ki tudja használni. A DG Agri majd további információt fog adni ezzel kapcsolatban. Minden esetre a bor ágazat ezt üdvözölte. Remélem, hogy ez segítséget jelent. Nem látjuk egyelőre a makrot zavart, hogyha viszont tapasztalunk ilyen zavart, akkor természetesen a közös piaci szervezetekben ezt meg kell vizsgálni. A borágazatot támogatni kell, és ezért az állami segítségnyújtási szabályokon könnyíteni kell. Én biztos vagyok benne, hogy a Kínával kötött egyezmény ez mm, mm, sikeres lesz, mm, még akkor is, hogyha az Egyesült Államok, illetve mások nem ismerik el a földrajzi eredet meghatározást, minden esetre én bizakodva tekintek el felé. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos úr, köszönjük szépen ezt a széles körű válaszadást, 20 kérdés, 20 válasz. Így most már világosabb képünk van az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi politikájáról. Garantálhatjuk, hogy kapcsolatban maradunk, és, és a közös ügyeinkről tájékoztatjuk. So, if, oh, if anybody would leave the room. Hogyha valaki szeretne kimenni, ezt kérem, hogy csendben tegye meg. A monitoring csoportok következnek. Svájc az első. Yes. Warborn, Warborn úr, köszönöm szépen az EFTA országok monitoring csoportja nem csak Svájc, hanem Norvégia, Izland és Liechtenstein. Január 22-én volt a második ülésünk, ott az EFTA főtitkárral, Henri Getásszal találkoztunk, illetve a főtitkár helyettessel Hege Hoffal és André Luthersonnal. Az ülésen az EU és az e e a egy illetve az, az EU és a gazdasági térség egyezményről beszéltünk, illetve az EFTA felelősségéről, az EFTA szabadkereskedelmi hálózat felülvizsgálatáról. Az EFTA 60. évfordulóját ünnepeljük, míg az EEGT 25 éves lett. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen hatása lesz a Brexitnek, Természetesen ők ugye az EGT-be tartoztak, illetve vezették ezt. Nekik megvan a külön kilépési egyezményük, de készülnek az egyezmény nélküli szenárióra is. Beszéltünk a Svájca való jövőbeni kapcsolatokról, az emberek szabad áramlásáról, illetve a belső piacban való részvételről. A referendum lesz májusban a a szabad mozgásról. Svájc a referendum megtartása előtt nem írja alá az EU-val az egyezményt. A Mercosur kérdése is érinti az EFTA országokat is. Itt is sikerült megállapodásra jutni, amit most ratifikálni kell. főleg Norvégia és Svájc van ez hatással, kevésbé Lichtensteinra és Izlandra. Aztán a videóról is beszéltünk, és arról, hogy hogyan kívánják kezelni a helyzetet. Az egyes országok a köztes vitarendezési fórumot tekintve. Svájc Eh, Nor- Norvégia ez már csatlakozott, most azóta már Svájc is. Beszéltünk Svájc és az USA közötti bilaterális kapcsolatokról, de ebben nem sikerült nagyon előre jutni. A következő monitoring csoport március 18-án lesz, és kiküldjük majd a meghívókat, és azt remélem, hogy az úr új e, árnyék jelentéstevőkkel találkozhatok e, a szociáldemokraták és a zöldek részéről, mert ott nagy változásokra kerül sor. Van-e kérdés? Nincs. Jó, akkor a következő. Merkusz úrt említette Valborn úr, és Kanász úr a jelentéstevőnk a Merkusz úr témájában. Tessék! Köszönöm szépen! E, megpróbálok lassabban beszélni, mert figyelmeztettek a tolmácsok, hogy túl gyorsan beszélek, mondja a képviselő úr. Tehát akkor a Mercosur témáját, ugye mindig elmondjuk, tehát a múlt január 22-én volt egy előzetes találkozunk a Mercosur monitorozó csoportjával, amikor megpróbáltunk közelíteni egy kicsit a megállapodáshoz. Sandra Gallina volt ott jelentéstevőként, illetve ő volt a kereskedelmi rész fő tanács, tanács, tárgyalója, és Lorenzo asszony pedig az EKS részéről. A társulási megállapodás az EU és a Mercosur között Elvben a kereskedelmi részeit ennek már 2019. júniusában aláírtuk, de mi a politikai részt illeti, ezt még nem zártuk le. Ami az ütemezést illeti, a dokumentum véglegesítésével kapcsolatban. Egyelőre jogi felülvizsgálat zajlik, ahogyan a bizottság szolgálataitól tudtuk. Egyelőre nem kaptunk még jelzést arról, hogy a bizottság mikor fogja a parlament és a tanács elé terjeszteni a megállapodást, de úgy tűnik, tehát úgy tűnik, hogy akár hat hónap vagy egy év is lehet ez. Még az is lehet, hogy több. Minden esetre azt mondták tőlünk, hogy azt mondták nekünk, hogy lehet 6-8 hónap, de akár egy év is. A mi esetünk, amit már konkretizálni tudunk, az az, hogy lesz egy meghallgatás az INTA bizottságban, április 29-én vagy 30-án megpróbáljuk úgy összeállítani a panelt, hogy az a lehető legérdekesebb legyen. A monitoring csoportban ezt már bejelentettem, hogy azt szeretnénk, hogyha a vitában ütköznének a vélemények, hiszen ez hasznos, hogy a megállapodással különböző véleményeket hallgassunk meg, hogy jó legyen a vita, nyitott, őszinte vita legyen a megállapodásról. Ezen kívül a bizottság május első hetében a Mercosurhoz utazik, ami pedig a monitoring csoportot illeti, időszakos, illetve rendszeres üléseket határoztunk meg, konkrét fejezetekkel kapcsolatban fogunk találkozni, tehát egy picit próbáljuk felosztani egy kicsit a megállapodás nehéz és pozitív részeit, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információt meg tudjuk osztani egymással, még mielőtt a jelentésről lezajlik majd maga a nagy vita. Úgyhogy ennyi lenne. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs. Akkor a következő. Marokko. Kathleen van Brandt. Van Brandt. Köszönöm szépen. Január 22-én volt az első monitoring csoport. Ez follow-up ülés volt az információs mechanizmusról, amit a parlament kért, amikor is a Nyugat-Szaharáról szavaztunk. Ez volt az első pont a monitoring csoportülésen. Az eks meghívtuk hogy a politikai kapcsolatokról beszámoljon, az EU és Marokkó politikai kapcsolatairól, illetve egy átfogó javaslattal is elláttak bennünket azzal kapcsolatban, hogy a vám hatóságok a nyugat érkező termékekkel kapcsolatban gyorsabb és átfogóbb információt kapjanak. Az adatok rendelkezésre állnak havi szinten, azt is említették, a Digitaxud azt is említette, hogy Marokkó további információt adott azzal, adott a másik a Marokkóban eh, folytatott eh, kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozott. Marokkó 2016-ban felfüggeszte ezeket a tárgyalásokat. A DigiTrade eh, tájékoztatott bennünket arról, hogy le, Legutóbb igyekeztek a marokkói kereskedelmi minisztériummal, illetve a hatóságokkal megnézni annak a lehetőségét, hogy újra kezdjék a tárgyalásokat. És az EU kereskedelmi politikának a e, fejleményeit figyelemmel kísérik, és van egy harmadik pont, EU-Marokkó e, földrajzi e, eredet meghatározásokkal kapcsolatban. Várjuk a lehetséges új definíciót a Nyugat-Szaharával kapcsolatban. Köszönöm, vannak a kérdések, nincsenek, Mexikó. Én már. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, Ahogyan tudjuk, hogy a Mexikóval kötendő megállapodás, egy modernizációs megállapodás már áprilisban, 2018 áprilisában lezajlottak a technikai tárgyalások, majd december 19 2019. decemberi kellett várni arra, hogy a Mexikó közbeszerzési eljárásokról mondjon valamit. Ne felejtsük el, hogy 2018. júliusában választások voltak Mexikóban, majd az Európai Parlamentben is választások zajlottak. Ez lelassította a folyamatokat, Mexikónak a legutóbbi vállalását kellett teljesítenie közbeszerzési eljárás tekintetében, ugye az európai vállalatok felé. A kérdés az, hogy ez az ajánlat valóban megfelele a követelményeknek, annak érdekében, hogy tudjuk folytatni, és a parlament elé terjeszthessük a megállapodást. Mivel ez egy modernizációs megállapodás, és eltér nagyon a kezdeti megállapodástól, amely annak idején elég ambiciózus volt, sőt, az egyik legambiciózusabb az akkori megállapodások közül, reméljük, hogy az új is majd az lesz. Nem csupán a piachozra jutásról van szó, hanem arról is, hogy Mexikónak milyen erőfeszítéseket kell tennie. a fenntartható fejlődés, a munkajogok teljesítése terén, még hátra volt az, hogy az ILO 89, illetve 98-as egyezményét írja alá, illetve 340 földrajzi árujelző elismerését, ott ugyanis nem így járnak el a mezőgazdasági termékekkel, és ami a legtöbb munkát igényelte, az az, hogy tájékoztassunk a az ICAC intézményét bemutatni. A monitoring csoportnak az egyik fontos feladata, ahol a Latin Amerika eh, bizottság eh, képviselői is részt vett. Nagyon fontos volt eh, értékelni azokat az információkat, amelyek a bizottság honlapján részt vesznek, megtalálhatók, ezért mivel politikai megállapodásról van szó, sajnos annak a részleteit nem tudjuk. Az AFED bizottság, a vezető bizottság nem kaptak a politikai megállapodásról tájékoztatást, mivel ez az LKS-t érinti, és szeretném hangsúlyozni, hogy az átláthatóság nem csak egy uniós politikára kell vonatkozó, hanem mindegyikre, és amikor olyan kereskedelmi megállapodásról beszélünk, ami egy pillérje egy sokkal tágabb megállapodásnak, muszáj, hogy globálisan lássuk a teljes megállapodást, és ez ma jelen pillanatban nem lehetséges. Köszönöm. Uh, any questions? Not the case, then... Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nincs. E-commerce Kathleen? Nem én vagyok a jelentéstevő a témában de a jelentéstevő Nikola Danti, aki eh, sajnos mm, eh, kilépett. Eh, reméljük, hogy azonban hamarosan találkozunk. A monitoring csoport január 28-án találkozott, VTO eh, e-commerce szabályaival kapcsolatos monitoring eh, csoport két részre vonatkozott, két részből állt ez. Először is Kainer eh, úrral, az EU főtárgyalójával volt egy briefing, a másik részben pedig Bjuk részéről, illetve Digital Europe részéről voltak ott felelősök. Az EU fő tárgyaló tájékoztatta a monitoring csoportot minden lényegi fejleményről, főleg a novemberi tárgyalási fordulóról, a Davoszi ülésről, illetve a VTO miniszteri konferenciájáról Minnesotában. Az, a folyó viták aktívak, 83 eh, tagállam vesz ebben részt, a fejlődő országok is. Nagyon jó és bátorító látni, hogy ilyen sok eh, ország csatlakozik ehhez. Még eh, három további találkozót tervezünk tavaszra, és ez elengedhetetlen, hogy az első konkrét előrelépések megtörténjenek az érintett témákban. Köszönöm szépen! Ahogy a biztos is mondta, van előrelépés, de az egyezmény rövid távon nem születik meg. Van-e kérdés? A Nurszultánra még nem lesz meg az egyezmény. Chance asszony nem tagja most már a parlamentnek, a következő téma a jelentéstevője. Január 28-án volt, az, volt a monitorunk csoport ülése a keleti és dél-afrikai országokkal kapcsolatban, afrikai, karib, csendes óceáni, illetve tengeren túli országok és területek, de vonatkozóan a követ aztán az ezt követő illetve volt egy tárgyalási forduló 2020. január 15-17-e között, és itt a hatástanul, hatás tanulmányról is beszéltek, ennél több információ nincs. USA. Volt egy USA monitoring csoport január 28-án szintén, és eh, itt az eh, eh, asszony USA látogatásáról volt szó, és illetve Phil Hogan USA belére látogatásáról volt szó, és beszámolt az ott felvetett kérdésekről. Chile, ezzel kapcsolatban is volt egy monitoring csoport, a Rafael asszony fog beszámolni. Köszönöm szépen, elnök úr, igen. Az első monitoring csoport január 20, csoportülés január 29-én volt. Eva Maria Carballera vezette ezt a latin-amerikai unit vezető helyettese a DigiTrade részéről. Itt a Chile-EU társulási egyezmény kereskedelmi pillérének modernizációjáról szóló tárgyalásokról volt szó, és a társulási egyezmény nem működött már az elvárásoknak megfelelően, új globális kihívások miatt, és az EU kereskedelmi partnerségi egyezmény miatt, és a szellemi tulajdonjog, a földrajzi indikátorok, az nyersanyagok témájában sikerült tárgyalni. A tárgyalások eh, a eh, civilek ellenállása ellenére haladtak. Én optimista vagyok, eh, és azt gondolom, hogy ez az általános érzés, hogy hamarosan lezárulhatnak az egyeztetések. Reméljük és drukkolunk. A modernizált társulási egyezmény majd segíti az emberi jogokat Csillében, ez a reményünk, főleg a benszülöttekre gondolunk itt, illetve az őslakosokra, illetve hangsúlyozni kell, meg kell vizsgálni, a Csillében az őslakosok jobb alapjog érvényesítési lehetőségét április 26-án lesz egy szavazás, egy népszavazás jellegű szavazás a 2019-es tüntetésekre reagálásként, és aztán április-májusban ez után lesznek a tárgyalásoknak a következő fordulói, fordulója, úgyhogy minden esetre ez izgalmas időket ígér. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Nincs, akkor Japán. Lácsini úr. Nem. No, es una simple información. Csak tájékoztatni szeretném önöket, kiegészíteném, hogy a csilei parlamentközi delegáció vezetőjeként eredetileg úgy volt, hogy az októberi törkész héten Csillébe utazunk, de az ottani incidensek miatt nem tudtunk elmenni. A csilei kormány azt kérte, hogy halasszuk ezt el, ugye biztonsági okokból februárban a türkész héten sem lehet menni, ugyanis a, akkor lesz, akkor zárva lesz a parlament, hiszen ez nyári hónapnak számít, és kértünk engedélyt arra, hogy márciusban utazzunk oda, kilenc parlamenti képviselő fog utazni, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz látni azt, hogy hogyan alakul az ottani helyzet. Ugyanis február 26-án megkezdődik a népszavazással kapcsolatos kampány, így lehet majd látnunk, lehet, majd látni fogjuk személyesen is, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Nagyon izgalmas idők, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, Lacsini úr, akkor Japán. Köszönöm szépen, elnök úr. A monitoring csoport, az INTA monitoring csoportja azt jelentette, hogy sikerült az gazdasági partnerségi megállapodást EU és Japán között ez az megállapodás már hatályba lépett, és vannak olyan termékek, amelyeknél azt látjuk, hogy nagyon pozitív ez a megállapodás a kereskedelmi folyamatokra nézve, még most is, hogy ilyen nehéz időket él meg a globális kereskedelmi piac. A bizottság azt is hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem csak azért volt pozitív, mert csökkentette a vámtarifákat, hanem a nem bármi jellegű akadályokat is felszámolta, illetve azzal is foglalkozott, hogy a közbeszerzés területén mit tehetünk. Ráadásul a japán fél is nagyon pozitívan állt hozzá, és amikor a végrehajtással kapcsolatban bármilyen probléma volt, vagy a standardokkal kapcsolatban, a Didi Taxud rámutatott, hogy a vám folyamatok, vám eljárások nagyon zöggenőmentesen zajlottak illetve zajlanak annak biztosítása érdekében, hogy az európai szolgáltatók tudják teljesíteni a megállapodást. Hogan biztos úr, illetve a japán miniszter, felelős japán miniszter közötti találkozóra is sor került. Voltak még eh, külön tárgyalásaink, illetve megbeszéléseink a kkv kkel kapcsolatban, illetve hogy az ILO egyezmények ellenőrzésével hogyan állunk, illetve a beruházással kapcsolatos munka hogyan áll, ami az élelmiszertermékeket illeti, különösen a radioaktív sugárzást illetően, illetve ami a fokosimai katasztrófa után történt, lehet, hogy a megállapodás ezzel ugye közvetlenül nem foglalkozik. A monitoring csoportunk foglalkozik továbbra is a megállapodás monitorozásával, és kitérünk bármilyen konkrét esetre szükséges. Ez nagyon pozitívan hangzik, mondja az elnök úr. Van-e kérdés? Hogyha nincsen, akkor Kína következik, Winkler úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Február 5-én volt egy monitoring csoportülésünk, a legutóbbi ülésünk a kínai monitoring csoportban. Két külön ponttal foglalkoztunk először is. Az EU-Kína kapcsolatok áttekintése, illetve a 2020-as agenda vizsgálata, amelyel nagyon fontos EU-Kína csúcs találkozókra kerül sor Először is március végén lenne egy csúcs találkozó, ami természetesen a koronavírus miatti helyzet okán ez most kérdésessé vált, illetve szeptemberben is lesz majd egy külön csúcs találkozó, amelyet Németország fog vezetni, amely akkor majd a soros elnökséget fogja ellátni. Kínával vannak tárgyalásaink, beruházási tárgyalásaink, környezetvédelmi komponensek, úgyhogy ez a két csúcs találkozó majd lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket a megbeszéléseket lefolytassuk. Ahogyan láttuk, a Hogan biztos úrral folytatott párbeszédben is, ma a monitoring csoportban, a földrajzi árujelzőkre vonatkozóan és van egy komoly téma. Ezt nemrég zártuk le eh, Kínával ezt a megállapodást, hogy hogyan alakul ennek a tényleges végrehajtása, ugye az fontos figyelemmel kísérnünk, illetve azt, hogy ez milyen lehetséges befolyással lesz majd a Kína-USA közötti egyes szakaszban lévő megállapodásra eléggé egyértelművé vált más alkalmakkal is, illetve Hogan biztos úrral folytatott megbeszélés során, és hogy a DG Agri és a DG Trade megnyugtatóan nyilatkozott arról, hogy az EU-Kína földrajzi árujelzőkről szóló megállapodás jó, és hogy biztosítja majd az USA-Kína megállapodás vonatkozó részét is. Ami az EU-Kína átfogó befektetési megállapodást illeti. Ennek, ezzel kapcsolatban vannak jó és kevésbé jó hírek, ugyanis januárban két fordulóra került sor, tárgyalási fordulóra. A bizottság pozitívan értékeli a kínai kollégánk elkötelezettségét, de az is egyértelmű, hogy az EU Kína felé tett ajánlata sokkal ambiciózusabb, mint a kínai válasz. A piacra jutás tekintetében beruházások esetében szimetria van, és ott vannak még azok a problémák, ami az egyenlő szabályokat illeti, tehát ugye az állami vállalkozások, vállalatok, fenntartható fejlődés, támogatások, ezeket mind-mind meg kell beszélni majd részletesen. valószínűleg a helyzet nem fog javulni. Erre a bizottság felkészült. Ugye, hogyha az egészségügyi helyzet nem javul, a járványhelyzet, akkor valószínű, hogy az EU-Kína csúcs találkozott, márciusi csúcs találkozott videokonferencia formájában fogjuk lebonyolítani, erre mindenki készül. És köszönetet is szeretnék mondani, ugyanis nem tudtam elnökölni az ülést, amelyet eh, Rodríguez Pinhedo kolléganő vezetett, és ezt köszönöm neki. Köszönöm, mondja az elnök. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban, hogyha nincsen, akkor az utolsó pontra térünk át, Ukrajna Győri asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Az alakuló ülésünket tegnap tartottuk, a bizottság és a külügyi szolgálat képviselőivel tájékoztattak minket a legutóbbi fejleményekről. Talán mindannyian tudják, hogy az, az új generációs társulási megállapodások végrehajtásáról esik szó ebben az esetben, és a CFT, DCFTA, ami nagyon fontos eleme ennek a megállapodásnak 2016. januárja óta az első. A bizottság üdvözölte Zelenszky úr új kormányát, és az a véleménye, hogy az együttműködés egyszerűbb és dinamikusabb. A bizottság képviselője rezsimnek hívja ezt az új ukrajnai kormányt. Úgy tűnik, hogy sokkal inkább lelkesek az együttműködéssel kapcsolatban, illetve a korábbi kötelezettségvállalások teljesítésével kapcsolatban. A legutóbbi statisztikai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy nagyon pozitív trend alakult ki. A kereskedelmi folyamatok soha nem voltak annyira erősek, mint 2019-ben. Az export volumen Ukrajna irányába 24,8 milliárd eurót tettek ki, 13%-os növekedéshez 2018-hoz képest, az import pedig szintén rekordot döntöttek, 19,8 milliárd euró, ez 10%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Tehát a DCFTA megállapodás teljesít, jól lehet a folyamat, nem zajlott még le, sok tennivaló van, különösen a végrehajtás területén, ugyanakkor viszont az alkalmazkodás területén és a kiigazítás területén, ugyanis a mellékletek tekintetében az ukrajnai félnek még a szabályok, szabályait hozzá kell igazítani az Európai Unió szabályokhoz. A bizottság felsorolta, hogy mely területeken történtek előrelépések, közbeszerzés, vám, TSD fejezetek, és a bizottság néhány függőben lévő ügyet is említett ukrán exporttilalom a faanyagra vonatkozóan, illetve ott van a híres szárnyas baromfi hús kérdés. A bizottság a parlamentet tájékoztatta erről a problémáról, sikerült az erre vonatkozó részt megváltoztatni a megállapodásban illetve a megállapodás felülvizsgálata 2020-ban lesz esedékes. Ukrajnának az a szándéka, hogy ezt a felülvizsgálatot kiszélésítse, mi azonban a jelenlegi keretben szeretnénk maradni, ugyanakkor még egy évünk van arra, hogy ezt, hogy ezt megnézzük, meglássuk. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Köszönöm, mondja az elnök, van-e bármi kérdés? Ha nincsen, akkor ezt a pontot is lezárhatjuk, a 14-es napi rendi pont következik. A GSP rendelet értelmében Kambodzsának biztosított tarifárius preferenciák ideiglenes visszavonása. visszavonása. Erről már beszéltünk a biz- Hogan biztossal folytatott struktúrált párbeszéd keretésben. Itt van egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, ennek a bemutatására Peter Berz vállalkozott, őt üdvözlöm, illetve az LKS részéről Rajna Máriusz is itt van, önt is üdvözlöm, illetve a kambodzsai nagykövetet, és köszöntöm Nompiszet urat, itt van, üdvözlöm önt is. Péter, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy eh, Hogan biztos úr már beszélt erről, lehet, hogy egy kicsit akkor eh, ki tudom egészíteni a kambodzsai megállapodás visszavonását. Ugye a bizottság egyik új prioritása, ahogyan von der Leyen asszony is mondtam, a kereskedelmi megállapodások végrehajtásának elősegítése, illetve a fenntartható fejlődés, az emberi jogok és a munkajogok tiszteletben tartása, hiszen ez az EU külpolitikájának komoly E, sarkövét jelentik, illetve az Everything But Arms, tehát a fegyvereken kívül minden, illetve az általános vámkedvezményrendszer is beilleszkedik ebbe. Kambodzsai hatóságokkal párbeszédet folytatunk, 2020 februárjában pedig a bizottság egy felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el arról, hogy a tarifális preferenciákat ideiglenesen visszavonja Kambocsával szemben. Ezt a tanácsnak és a parlamentnek is továbbítottuk ezt illetve egy magyarázó feljegyzést is küldtünk a parlamentnek. Ez egy indokolt döntés volt, ugyanis rendszeresen és súlyosan megsérték az emberi jogi elveket a kambodzsai kormány részéről, a polgári és politikai jogok egységokmányában lefektetett jogokat is megsértik súlyosan. 2019. februárjában indult el az eljárás, azóta nem javult a helyzet, sőt. Ezért a preferenciák ideiglenes visszavonásával a, parlam, a bizottság hangsúlyozza, hogy a GSP rendszerben az emberi jogok fontossága milyen szerepet tölt be hiszen ha ezeket az elveket nem tartják be, nekünk az a dolgunk, hogy a GSP eszköz célkitűzését érvényesítsük. A preferenciák visszavonása az EU MFM, tehát standard tarifáival történő felváltása a cukor és egyéb termékekre egyaránt vonatkozik. Ez körülbelül azon 1 milliárd eurónak a 21%-át jelenti, amelyen, ami a kambodzsai Kambodzsa Unióba irányuló exportjának értéke. Arra törekszünk, hogy a fejlődő országok diverzifikálják a gazdaságukat annak érdekében, hogy a nemzetközi értékláncban részt vehessenek. Ezért a bizottság elismeri, hogy fontos Kambodzsa gazdasági fejlődésének, illetve export diverzifikálásának támogatása. Az export közel 84%-a valamennyi új iparágazat, illetve ruhaneműk lábbeli egyaránt élvezi a vámmentes és kvótamentes piacra jutást. A másik lehetőség az lett volna, hogy a GSP vagy a GSP Plus teljesen visszavonjuk. Belarus, Myanmar vagy Sri Lanka esetében ez már megtörtént. A biztos azonban úgy gondolja, hogy a részleges visszavonással támogathatjuk ugyan az embereket, és folytathatjuk a párbeszédet ezekkel a kormányokkal, az emberi jogok és a munkajogok megsértéséről. Kambodzsa az elmúlt években növekvő exportot tapasztalt, illetve mutatott az Európai Unió felé. 2018-ban több mint 5 milliárd euró volt. Meg, öt, meg kétszerezte az 5 évvel korábbi értékhez képest Budapest február 12-én elfogadtuk a bizottságban ezt a felhatalmazáson alapuló rendeletet. A tanácsnak és a parlamentnek most négy hónapja van arra, hogy reagáljanak erre. A ennek nyomán pedig 2020. augusztus 20-án fog ez életbe lépni. Az Európai Unió továbbra is szorosra fűzi a kapcsolatot Kambodzsával, polgári politikai jogok, munkajogok, illetve a földhasználati jogok területén. Ne felejtsük el, hogy Kambodzsa első reakciója az volt, hogy Kambodzsa, idézem, Kambodzsa továbbra is elkötelezett az Európai Unióval való kapcsolatainak erősítése a kölcsönös tisztelet és érdek keretében. A következő lehetőség pedig az EU-Kambodzsa közös bizottság ülése lesz, amely 2020 márciusában kerül megrendezésre. Ez a preferenciális piacra jutás visszaszerzése természetesen Kambodzsa kormányától függ. A bizot bizottság hangsúlyozza, hogy reméli, hogy a kambodzsai hatóságokat kötelezettségeiket teljesítik, és tiszteletben tartják a vonatkozó emberi jogi és munkajogi egyezményeket. Köszönöm. Pontosan így van, mondja az elnök Marius úr. Köszönöm, elnök úr. A szolgálatunknak nagyon komoly fenntartásai vannak a kambodzsai emberi jogi jogsértések miatt. És az elmúlt időkben rosszabbodott a helyzet a demokrácia és az emberi jogok tekintetében. Egyre kevesebb helye van az ellenzéknek, a civil társadalomnak, a médiában, a politikában. A általános kereskedelmi preferenciák visszavonása főleg annak köszönhető, hogy a kambodzsai nemzeti megmentési párt, a legnagyobb ellenzéki párt eh, választás részvételi jogait súlyosan korlátozzák. A párt elnökét, Kem Szokát letartóztatták, és a bíróság is megváltoztatta a politikai pártokról szóló törvényeket. Nagyon kevés változott a helyzetben, amikor 2019-ben részben visszavonták a preferenciát, a GSP-t. Kambodzsában még mindig eh, be van tiltva a CNAP, a legnagyobb ellenzéki párt, és eh, a tagjainak egyszerűen eh, nem engedik meg a politikai életben való részvételt az állampárt mindenhol jelen van, és a ellenzéki pártok elnyomása miatt Kambodzsa egy egypártrendszer ország, hiszen nincsen parlamenti ellenzék. A CNAP és tehát a CNAP funkcióit átruházták a hatalma jövő CPP pártot, tehát az állampártra. 2020. januárjában kezdődtek eh, Kim Szokka megpróbáltatásai, ezek 2019-ben eh, tartóztatták le, és eh, bűnügyi eljárás van ellene, nem utazhat külföldre, és semmilyen politikai tevékenységet nem folytathat. Josep Borelle találkozott Madridban a Praxokonnal 2019. decemberében a kambodzsai külügyminiszterrel, az ASEAN külügyminiszteri találkozóján, és felszólította Kambodzsát, hogy nyissa meg a teret az ellenzéki pártok számára, és hogy engedje az ellenzéki pártok részvételét a politikai életben. Elnök úr, tisztelt képviselők, mindenképpen folytatni fogjuk fellépésünket a kambodzsai kormány elnyomó intézkedései ellen, és szorgalmazni fogjuk, hogy Kambodzsa indítsa be a nemzeti megbékélés programját. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most az árnyék előadók kapnak szót, Heidi Hautala két percre. Köszönöm szépen a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak. Mi is figyelemmel kísérjük az ASEAN országok monitorozási csoportjában a kambodzsai helyzetet. Úgy gondolom, hogy nagyon jogos érvelést hallottunk, tisztességes döntés született, hiszen a bizottság figyelembe vette a lehetőségeket, és az ideiglenes visszavonás véleményem szerint a legjobb megoldás. De reméljük, hogy a kambodzsai kormány figyelembe veszi, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatályba lépése augusztus 12-e. Tehát még mindig van ideje Kambodzsának, illetve a kambodzsai kormánynak, hogy lépjen. Van néhány kérdésem. Elképzelhető, hogy változások lesznek a regionális kereskedelemben. A bizottság figyelembe vette azt a tényt, hogy most két dologra gondolok. Vietnám, majd zajlik a szabadkereskedelmi egyezmény, és Vietnám a szabadkereskedelmi egyezmény miatt nyílt karokkal öleli át a Kambodzsából kimaradó témákat. Az is biztos, hogy Kambodzsa erősíteni fogja Kínahoz való viszonyát. Azt is szeretném tudni, hogy a földhasználati joggal összefüggő dolgokat is megvizsgálták, hiszen néhány éve az Európai Unió aggódott, és az Európai Parlament is aggódott az úgynevezett véres cukor miatt, hogy a helyi lakosság helyzetét az olcsó exportok nagyon aláásták. Ezek a kérdéseim, de egyébként köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak az alapos munkáért és a döntéséért. Nem sokára remélhetőleg halljuk, hogy a bizottság mit tervez a régió egyik másik országával, Myanmarral. Kelly úr. Köszönöm, elnök úr. Tényleg szomorú, hogy ilyen lépésre sor került. Hogan biztost meghallgatva, és Borrell urat elolvasva úgy gondolom, hogy szükséges lépés volt a referenciák visszavonása. Az emberi jogok tisztelete nem képezheti tárgyalás alapját az Európai Unió számára konkrét változásokra van szükség, és az emberi jogok megsértését pedig be kell szüntetni. Meg kell engedni a politikai participációt, a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, a munkajogokat, a földhöz fűződő jogokat pedig Kambodzsában garantálni kell. A jelenlegi helyzet nem elfogadható. Kambodzsának minden lehetősége megvan, hogy megváltoztassa a politikát együttműködünk Kambodzsával, és szorosan figyelmesen kísérjük a helyzetet, és reméljük, hogy változásoknak lehetünk tanulni. Az Európai Unió Kambodzsa legnagyobb exportpiaca és például a lábbelik és a ruházatok tekintetében az Európai Unió nagyon sokat importál Kambodzsából. Reméljük, hogy az Európai Unió kereskedelmi, problé- kereskedelmi politikája eszköz lehet a probléma megoldásához. És szeretném bemutatni, hogy vannak olyan határvonalak, amelyeket nem lehet átlépni. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon érzékeny helyzetről van szó, hiszen itt az EU-ba való piacra jutás döntő fontosságú lehet Kambodzsának és az ottani munkavállalóknak. Üdvözlöm a bizottság döntését, hogy visszavonta a tarifális preferenciákat. Elismerem, hogy ez volt az utolsó lehetőség, amelyel élhetett a bizottság. Hasznos lehet más országok számára is, hogy vigyázó szemetek az EU-ra vessétek. Köszönöm. Most az SND nevében, nagyon rövid leszek, Katén van Bremt dön, a döntést tiszteletben tartjuk, és nem ellenezzük a felhatalmazáson alapuló jogi aktust. Két nagyon fontos oka van ennek. A kambodzsai helyzet indokolja, és az EPA forgatókönyvet is veszélyeztetnénk, hogyha ezt nem így tennénk. Nagyon fontos a frakciónk számára ez a döntés, de ahogy már mások említették, itt az ideje, és itt vannak Kambodzsa képviselői, itt van a nagykövet, itt vannak többen. Támogatjuk a bizottság döntését, nem vagyunk lelkesek, hiszen nagyon sokan dolgoznak, nagyon sok nő dolgozik a ruha és cipőiparban, és nagyon fontos, hogy javuljon az életminőségük. És kérem, vigyék haza ezt az üzenetet, hogy változzon meg a politikai helyzet Kambodzsában, hogy ne kelljen így döntenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mari? Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék Svenja Ann kolléganőmet kimenteni, aki nem tud jelen lenni, és aki felelős ezért az anyagért. Szeretném megköszönni a bizottságnak, és a kolléganőm felszólalását olvasom fel. Hát köszönöm a bizottságnak a vizsgálatát, osztjuk a nézetét, és egyetértünk a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonásával. Ebben a helyzetben más döntés nem születhetett, hiszen az emberi jogokat folyamatosan megsértik, megsértik a politikai participációjegát, a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, és nem maradt más lehetőségünk, mint hogy visszavonjuk ideiglenes preferenciákat egy fejlődő országgal való szerződésről van szó, és vám kedvezményeket kapott ez az ország, de a feltétele természetesen az ennek a megállapodásnak, hogy a dolgozók és az emberek jogát tiszteletben tartsa. Kambodzsa nem tartja be a szerződés rá vonatkozó részét. Kambodzsa esetében igazából elértük az út végét. Az Európai Uniónak be kell mutatnia, meg kell mutatnia, hogy nem tűrjük el, hogy aláássák eh, az emberi jogokat, hiszen az emberi jogokat eh, tiszteletben kell tartani. Azt is eh, tiszteletben tartom, amit a kollégáim előttem mondtak, hiszen az Európai Uniónak igenis szilárdságról kell tanúbizonyságot tennie pillanatilag ez a visszavonás jó eszköz lehet arra, hogy javuljon a helyzet Kambodzsában. Köszönöm. Köszönöm, Lacsini úr. Köszönöm. Mindenek előtt szerettem volna a rizs témáját is felvetni. Természetesen az emberi jogokról is szó van. Igazából nem szeretnék itt összehasonlításokat tenni, nem szeretnénk már lezárt vitákat újrakezdeni, de én kettős mércét vélek itt felfedezni. Ott van a vietnámi megalapodás. Elfogadtuk, és az emberi jogok helyzete Vietnámban sem optimális. Éppen ezért felteszem magának a kérdést, hogy itt most kétsebességes politikánk van a kereskedelmi kapcsolatokkal, nem tudom. Köszönöm, most pedig szeretném a nagykövetnek átadni a szót. Három percre. Parancsoljon. Elnök úr, mindenek előtt szeretném kifejezni őszinte köszönetemet, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy ismét itt lehetek. Most az Európai Bizottság döntésével szembesülünk. Szeretném megköszönni Petersburgsnak és a kereskedelmi főigazgatóságnak is a munkáját. Szeretném az Európai Külügyi Szolgálat képviselőnek is megköszönni a munkáját, és szeretném megköszönni az INTA szakbizottság tagjainak is, hogy a téma napirendre került. a formális eljárás elindítása óta, amely tavaly februárban indult be, Kambodzsa és Európa nagyon jó együttműködés folytatott, hogy tisztázza a témát, és hogy megválaszoljuk az Európai Bizottság aggájait. Az emberi jogok tekintetében, a föld, a munka tekintetében, a civil társadalom és a politika tekintetében is. Kambodzsában sokat tesz a kormányzat, hogy javítsa a dolgozók helyzetét például a ruhaiparban. És az Európai Bizottság el is ismerte, amit eddig elértünk. Ezért február 12-én, 2020 12-én az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ideiglenesen visszavonja hogy ideg, ideglenes visszavonásra bocsássa a tarifális preferenciákat a kambodzsai ruhaipar számára ez nagyon káros lenne. Az Európai Bizottság döntése azon alapul, ami mi amit ők úgy indokolnak, hogy rendszeresen megsértik az emberi jogokat Kambodzsában. De itt félreértések is vannak, hogy mi történik az országunkban. A bizottság elismeri számos területen a haladást Kambodzsában, de nem ismeri fel Kambodzsa alapvető szuverenitáshoz való jogát. Szerintem, véleményünk szerint ez a határozat politikailag motivált, és nem veszi figyelembe az ország szuverenitását. Elnök úr, a formális eljárás megindítása óta nagyon aktívan együttműködtünk az Európai Bizottsággal, technikai és politikai szinten is sikert sikerült elérnünk a bizottság aggájai tekintetében, és a bizottságnak benyújtottuk a válaszainkat is. A legutolsó válaszunkat december 12-én nyújtottuk be. Mit tettünk? Azóta nagyon sokat tettünk. A bírósági eljárások Kambodzsában teljes mértékben jogállami alapon zajlanak. És nem lehet veszélyeztetni a kambodzsai független bíróságot. A média szabadságát is elismeri a bizottság, illetve elismerik, hogy eh, haladás történt a média tekintetében. Természetesen vannak még hiányosságok a ruhéparban dolgozók életminőséget tekintetében. Jó hiszemben eh, haladunk előre. Nagyon fontos, hogy folytatódjon a párbeszéd, és mobilizáltunk új reformokat. Az Európai Bizottság február 12-én eh, figyelmen kívül hagyta az eddigi fáradozásainkat. Mi el vagyunk kötelezve a párbeszéd mellett, és szeretnénk az Európai Unióval fenntartott eh, kapcsolatainkat a kölcsönös tisztelet alapján. És reméljük, hogy eh, elismerik, hogy Kambodzsa egy több pártrendszeren alapuló demokrácia. Az INTA szakbizottság tisztelt tagjai, az Európai Parlament tisztelt tagjai jöjjenek el Kambodzsába, és nézzék meg első kézből, hogy mi történik. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Péter? Köszönöm a szakbizottság összes tagjának a támogatást. Van néhány kérdés. Először is Vietnám esetében. A parlament jóvá hagyott egy szabadkereskedelmi és eh, beruházás védelmi megalapodás Vietnámmal. Nagyon hosszú viták után, belső viták után, dialógus után, és ugyanazon a napon véletlen egybeesés volt. Döntött a bizottság, hogy szándékozik visszavonni ideiglenesen a tarifális preferenciákat Kambodzsától. Mi el vagyunk kötelezettek az emberi jogok és a munkavállalói jogok mellett, de a GSP azt jelenti, hogy bizonyos feltételeket egy ország preferenciákat kap. A szabadkereskedelmi megalapodás meg egy másik dolog. És természetesen a kereskedelmi megállapodásban is vannak emberi jogi szempontok, de ott vannak környezetvédelmi szempontok is. Mind a kettő eszköz, hogy segítsünk a munkavállalói jogok és az emberi jogok védelmében. Annak voltunk tanúi, hogy a vietnámi rész tényleg igyekezett de Kambodzsában nem láttunk igyekezetet, a helyzet rosszabb lett. Hogyha most összehasonlítjuk a vietnámi szabadkereskedelmi egyezmény megszavazását és a GSP megvonását, amely majdnem egy év múlva következhet be, természetesen cégekkel is tárgyaltunk, amelyek eljöttek hozzánk, és mindenek előtt világosan akartak látni de igazából nagyon fontos a cégek számára, hogy olyan országból helyeznek át termelést, mondjuk, ahol van GSP, vagy ahol nincs. Az, hogy most Kínához Kambodzsa milyen közel akar lenni, mennyire akar közelebb kerülni Kínához, ez Kambodzsa dolga. De Kambodzsa exportjának a fele az Európai Unióba jön. Tehát mi vagyunk a Kambodzsa legfontosabb kereskedelmi partnere, és reméljük, hogy a helyzet javul. Itt a földrablás tekintetében nem láttunk érezhető haladást. Itt vannak az úgynevezett gazdasági földkoncesziók, és nem látunk semmilyen javulást, amióta a bizottság bejelentette a szándékát, hogy megvonja a preferenciákat. És itt vannak bizonyos címkézett előírások, de igazából a vörös kmerek öröksége, azt, hogy egyszerűen eltűntek a földhöz, a földbirtoklással összefüggő jogok. Tehát a föld szinte szabad préda Kambodzsában. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást. Thanks a lot, and Mr. Marius. Köszönöm szépen, Marius úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a bizottság Mm, értemben megválaszolt minden kérdést, úgyhogy én ezt ennyiben is hagynám. Ó, micsoda meglepetés, mondja az elnök. Általában ez fordítva szokott lenni. Jó, köszönöm szépen. Akkor ezzel a 14-es napi rendi pontot lezárjuk. Egy egyperces, a rövid szünetet tartanék, ugyanis a következő téma zárt ajtók mögött kerül megtárgyalásra. Úgyhogy aki nem jogosult itt maradni, azt kérem, hagyja el a, hagyja el a termet minél halkabban.